Thank you very much for coming. So... Köszönöm mindenkinek, hogy ilyen korán itt vannak. Annak ellenére, hogy biztosan élvezték a kiváló brüsszeli éjszakai életet. Hálás vagyok, hogy elkezdhetjük a munkát. Mint ahogy minden évben, úgy az idén is, készült egy átfogó jelentés a KKBP kapcsán, tehát a közös kül- és biztonságpolitikáról. Rendszerint az AFET elnöke a jelentéstevője ennek a témának. Előkészítjük ezt a jelentést, és az elmúlt napokban született egy előzetes munkadokumentum, amelyről eszmecserét folytatunk. Ez semmiképpen sem egy tökéletes szöveg, de a cél az, hogy megpróbáljuk a legfőbb elemeket, témákat kiemelni, nem pedig felsorolni a világ összes országát és az ott uralkodó helyzetet. Nagyon hálás lennék, hogyha az elkövetkezendő hetekben, hónapokban a nemzeti parlamentekből velünk együttműködő kollégák is részt vennének a munkában, abban, hogy együtt javítsunk a szövegen. Mindenkit kérek, hogy mielőbb juttas el hozzám a véleményét, hogy mire, siker, mire el kell készítenem a jelentést annak végső formájában, azt sikerüljön megfelelően megtenni. Egy új fejlemény tanúi vagyunk, egy új fejlődésnek lehetünk tanúi, mint ami a belső, mint ami a külső kihívásokat illeti az Európai Unió számára. Itt az ideje azt hiszem, hogy mérleget vonjunk, másrészt viszont elgondolkodjunk azokról a főbb témakörökről, amelyekkel az Európai Uniónak foglalkoznia kell. Először is azt hiszem, az Európai Uniónak a saját struktúráin kell javítania. Ez elmúlt négy-öt év során kiépítettük a külügyi szolgálatot, ez viszonylag jól sikerült. De láthatjuk, hogy természetesen van, vannak itt még gyenge pontok, amelyeket fel kell számolni, mint ami a külügyi szolgálat struktúráját illeti, mint pedig ami a delegációk politikai cselekvőképességét illeti külföldön. Ez az egyik kiemelt téma. De azt is meg kell állapítanunk, hogy azok a szinergiák, amelyekről Mogherini asszonynal tegnap már beszéltünk, azokat mindenképpen meg kell valósítanunk. Be tudnák fejezni ott az eszmecseréjüket? Uram! Wir sehen beispielsweise, Például azt láthatjuk, hogy azok a szinergiák, amelyek miatt létrehoztuk a külügyi szolgálatot. és amelyek miatt létrejött a külügyi megbízott posztja, ezeket a szinergiákat ezidáig még nem sikerült megfelelően megvalósítani. Ez részben összefügg azzal, hogy ki kellett építeni a külügyi szolgálatot, részben azonban a politikai szándék hiányával is összeköthető. A korábbi külügyi főmegbízott csak főmegbízottként szerepelt, ezt a szerepét valósította meg, és a bizottsági üléseken viszont nem vett részt, nem tekintett magára biztosként. Ez vezetett részben ahhoz, hogy Nagy-Britanniával is így elmérgesedett a helyzet, hiszen Nagy-Britanniának az elmúlt öt évben nem volt biztosa gyakorlatilag nagy-Britannia öt évig úgy érezhette, hogy nincs biztosa, mert a főmegbízott, a külügyi főmegbízott nem vett részt a bizottság munkájában. Lehet, hogy ez politikai lag szándékolt volt. Ha én azt nézem, hogy Joffrey arcán mi rajzolódik ki, hát úgy látom, hogy örül ennek, és nem döbbenettel szemléli ezt a fejleményt. De ha már a külügyi kapcsolatok nagy része a közösségi politikába tartozik, amelyről a bizottságban döntünk, ide sorolható a szomszédságpolitika, a bővítéspolitika, a kereskedelempolitika és egyebek, akkor láthatjuk, hogy ezek döntő jelentőségű eszközök. A biztonság és védelempolitika viszont inkább kormányközi politika. Ha átfogó megközelítést akarunk, akkor ezt a két oldalt egymással össze kell egyeztetnünk, össze kell kapcsolnunk. Ezért alakult ki ez az álláspont, hogy egy személyben egyesüljön ez a két terület, és a külügyi szolgálat, amely a kompetenciákon ugye nem változtat, adja a tartalma, tartalmi kérdésekben a mozgásterünket, hogy valamilyen módon összekapcsoljuk a, a közösségi és a kormány közé területeket. Ezt sikeresen meg kell valósítanunk, hogyha valóban egységes politikát akarunk képviselni. Elmondom, hogy erre miért van szükség. Amikor azt látom, hogy autoritár rezsimek, mint például Oroszország vagy Kína, egységes politikát folytatnak. Még a legalacsonyabb szintű vállalkozói döntések külföldi beruházói döntésnek is külpolitikai szempontok alapján hozatnak meg, és egy átfogó stratégiájuk van, akkor láthatjuk, hogy nálunk a demokrácia részben egy hátrányt jelent. Szabad demokratikus társadalmak vagyunk, ahol szabad vállalkozások működnek, és amelyek vállalkozói szempontok alapján döntenek a beruházásaikról. Mégis azt látjuk, és itt mindenek előtt az energiaügy ben látható mindez, hogy érdemes lenne azért mégis, amennyire a szabad társadalmak megengedik, mégis egyfajta közös fellépést kellene megvalósítani. Legalább politikai szinten meg kell kísérelnünk, összekapcsolnunk ezeket egymással, hogy ne egymás ellenében hassanak. Mivel itt vannak ezek a különböző kompetenciák, az első területen ugye a bizottság dönt, a második területen viszont a tanács, és ezért a külügyi szolgálat egyfajta hídként kell, hogy működjön, amely összekapcsolja a kettőt. Az a benyomásom, hogy az új külügyi főképviselő és alelnök asszony pontosan ezt célozta meg. Mi támogatni akarjuk őt ebben, az eszköztár és a politikai működésünk révén, vannak gyengék, gyenge pontok, amelyeket még a parlamenten belül sem sikerült felszámolni, hiszen a 99-es Santer bizottsági válság után a parlament és a tanács egy olyan pénzügyi rendeletet, olyan ö, költségvetési rendeletet hozott meg közösen, amely rendkívül bonyolult, ezért nagyon hosszan tartanak a döntéshozatali folyamatok. A belpolitikában még csak-csak el lehet ezt viselni, de amikor külügyi külső pénzügyi támogatásokról van szó, és azokat nem sikerül időben eljuttatni a másik félhez, akkor ez kidobott pénz. Ha most segíteni akarunk, támogatást akarunk nyújtani, és egy év múlva sikerül csak ezt megvalósítani, egy év múlva sikerül a forrásokat eljuttatni a címzettekhez, akkor ezt elfelejthetjük. Valamilyen módon meg kell oldanunk azt, hogy hatékonyabban tudjunk cselekedni, ennek megfelelő intézkedésekre van szükség, és erről azt hiszem a parlamentben és a tanácsban is nagyon intenzív vitára van szükség, hogy ezen tudjunk változtatni. És a fő képviselő mozgástere főként, ami a KKBP-t illeti, megnövekedhessen. Vonatkozik ez a finanszírozási eszközökre, a stratégiára, a szomszédságpolitikára és sok más egyébre is. A második dolog, a tagállamokat emlékeztetni kell arra, és itt mindenki támogatására szükség van, arra, hogy szerződésileg kötelezték magukat arra, hogy az európai külügyet, külpolitikát támogatják. Nem tudom, hogy ez valóban megvalósul-e, vagy pedig a külügyminiszterek egyszerűen egyeztetés nélkül cselekszenek, és ezáltal ellenében hatnak a közös fellépésnek. A legutóbbi idők fejleményei alapján fontosnak tartom, hogy foglalkozunk bizonyos kérdésekkel. A nemzetközi jogon alapuló rendet kell megszilárdítanunk Európában és a világban is, globális szinten is megvalósítanunk. Ez egy olyan vita, amely jelen pillanatban nem csak Ukrajnáról szól. Látnunk kell, hogy a Helsinki megállapodással és más e- egyéb eszközökkel egy, eddig azt a világos álláspontot képviseltük, és ezt mindenki betartotta eddig, hogy bármely ország területi integritása, sértetetlensége és az a szuverén joga, hogy bármely hogy döntsön, maga döntsön arról, hogy mely egyezményhez csatlakozik és melyhez nem, tehát hogy ezt a megállapodást imáron nem fogadja el mindenki. Főként keleten. A 19. század és a 20. század első felének eh, hatalmi politikájához térnek vissza bizonyos szereplők. Ez eh, azt eredményezi, hogy nagymértékben megváltozott, megváltoztak a körülmények. 25 évig abból indultunk ki, hogy bármely konfliktus az Európai Unión belül, az EBSZ-en e belül, az Európa Tanácson belül, hogyha e, kisebbségek e, diszkriminációjára van szó, tehát hogy ezeken a fórumokon ez megoldható. Úgy gondoltuk, hogy a NATO-Oroszország egyezmény révén ezek a NATO és Oroszország kapcsolata is szabályozott, és békésen tudjuk, tudunk a konfliktusokról beszélni. Most azt látjuk, hogy mindez megkérdőjeleződik. A békés konfliktus megoldási mechanizmusok, amelyeket képítettünk, ezek helyében olyan intézkedések lépnek, amelyek a történelmi igényekre építkeznek, és azt eredményezik, hogy egyesek úgy érzik, hogy a meglévő megállapodásokat nem kell betartaniuk. Ez egy nagyon súlyos fejlemény. Hogyha ezt elfogadjuk, akkor fel tudok sorolni akár száz olyan helyet is Európában, ahol háborúzni lehetne, mert mindig van valaki, aki úgy gondolja, történelmi indokokra hivatkozva, hogy lehetnek támaszthat bizonyos igényeket, mert az elmúlt évek során nem úgy zajlottak a dolgok, ahogy ők szerették volna. A 21. században azt hittük, hogy ennek vége van, Az eddigi nemzetközi jogi alapok kérdőjeleződnek meg. Azt hiszem, bármilyen módon is bíráljuk Oroszországot, egyetlen indoka sincs annak, hogy, hogy katonai erők bevetésére kerüljön sor. Bármilyen problémák is létezzenek. Azt hiszem, ez egy olyan pont, amelyel foglalkoznunk kell, hogy hogyan tudunk a nemzetközi jog alapján érvényt szerezni az álláspontunknak Európában és a világban. Világosra kell tennünk, miután a dolgok úgy alakultak, ahogy, és azt kell megállapítanunk, hogy Európában elképzelhető újra az, hogy háború legyen. Háború van Európában. Egy ország megrohamozott egy másik országot katonai eszközökkel, ez háború. Karl Schwarzenberg szintén ezt juttatta kifejezésre felszólalásában tegnap. Ez azt jelenti, olyan politikára van szükség, amely először is arra irányul, hogy hogyan tudjuk a saját szövetségeseink biztonságát javasolni. Ez azt jelenti, hogy a NATO újra elengedhetetlen alapja a kollektív biztonságunknak. Erről megfeledkeztünk, a NATO-ról magáról is. Globális kérdésekre gondolkodtunk, de erről nem. Erről nem. Ez azt is jelenti, hogy bármiféle adatvédelmi kritikát is fogalmazzunk meg az USA felé, szem előtt kell tartanunk, hogy Amerikával együtt csak a NATO keretein belül tudjuk a biztonságunkat szavatolni. Ez az Európai Unió együttműködésének összetartásának a kérdése is. Mind az EU, mind a NATO révén világossá kell tenni, hogy az Európai Unió minden tagja hosszú távon ugyanolyan biztonságérzettel kell, hogy rendelkezzen. Nem lehetnek olyan országok Európában, amelyekben alacsonyabb a biztonság szintje, máskülönben egy olyan intézmény, mint az Európai Unió nem működhet. Ha az eddigi fejlemények tovább mennek úgy, ahogy, és Oroszország úgy a magatartást tanúsít, mint eddig, mindenféle katonai manővereket hajt végre, akkor a tél során elérkezhet egy olyan pont, ahol a NATO-Oroszország megállapodás 1997-ből már egyszerűen nem lesz tartható. Eddig betartották a felek ezt, bármit is mondott a propaganda. Ott megállapodtunk abban, hogy nem lesz állandó NATO támpont az Elbától keletre, ez az 1997-es megállapodásban benne áll, és ezt be is tartottuk. A NATO tanácsa Velszben most úgy döntött, hogy egyfajta rotációt vezet be, de egyelőre még mindig betartjuk a megállapodás rendelkezéseit. Meglátjuk majd, hogy ez meddig lehet így, ez pedig egyedül Moszkva magatartásától függ. Meg tudom érteni, hogy a lengyel, ész, litván, lett barátaink azt mondják, hogy neked németként ezt meg kellene értened. Hiszen az amerikai, brit, francia katonák Berlin nyugati részén, a holland, belga, kanadai katonák a keleti részen szavatolták hogy fenntartható legyen a béke és a szabadság, és végül is ők szavatolták végezetül a német egység alapját. Most a lengyelek világosan kimondják, a lengyel barátaink világosan kimondják, mi ugyanilyen biztonságot akarunk élvezni, egyfajta biztosítékként szeretnénk katonákat állomásoztatni, nem pedig eh, agresszió, agresszív cselekedetként. Az ötös cikk eh, rendelkezéseinek megfelelően, ugyanúgy, ahogy eh, az Nyugat-Németországban is történt korábban. És nekem semmiféle ellenérv nem jut az eszembe, őszintén szólva. És végül is a Lisszaboni, Lisszaboni szerződésben is foglalt rendelkezések is szólnak az európai kötelezettség, szintű kötelezettségekről és szolidaritásról ezzel kapcsolatosan. Itt tehát úgy gondolom stratégiai vitákat, eszmecseréket kell folytatnunk másodszorban. Az elkövetkezendő fél év során intenzívan fogunk készülni, és gondolom a nemzeti parlamentekben sem lesz ez másként, hiszen elsősorban a nemzeti kormányok döntéshozatalára lesz szüksége. Ugyanis a júniusi EU csúcson a közös biztonság és védelmi politikáról lesz szó, mint kiemelt témáról. Hogyan reagáljunk a most kialakult helyzetre? A hidegháború idején Nyugat-Németországban a Bundeswehr 3500 tankkal rendelkezett, működőképes tankkal. Most 250 tankunk van, és ezek nem működnek nagy részt. Attól tartok, hogy sok más európai hadseregben hasonló a helyzet. Az Európai Unióban immáron olyan hadseregek működnek, amelyek esetében 70-80 százalékos költségek, költség többlet alakult ki. A gépezet működik, de ezek nem működik, működőképes hadseregek. Hát, hogyha egy vállalkozás így működne, mint például a német hadsereg, akkor az már rég cső- csődbe ment volna. És van egy európai védelmi ügynökségünk, amelynek, amelyben 150-en dolgoznak, és amelynek szerepe a védelmi e, iparban a koordináció. Németországban a kapcsolódó hivatalban 5000-en dolgoznak, és hát a ceruzáikat hegyezgetik, papírokat tologatnak, ötezer 5000 ember, mintha semmi nem változott volna. És mi mindennek az eredménye? Az európai tagállamok körülbelül pénzük 50%-át védelmi politikára költik, de ennek az operatív eredménye 10%, mert a szinergiákat nem hasznosítjuk. Vannak néhányan itt jelen, akik az A400M projektben részt vettek, több európai tagállam is részt vett ebben, de minden tagállamban mégis mindenki a saját útját járta, itt egy repülőgépről van szó, és végül is kudarcba fulladt az egész projekt, és ez több milliárd euróba került. Több ezer ilyen, ezernyi ilyen projektet tudnék még említeni, és önök jobban tudják, mint én, a védelmi képességünk, és ugye eddig úgy gondoltuk, hogy a területi biztonságunkat, egységünket már nem kell védeni, és hát tévedtünk, 5-6-10 évvel ezelőtt én is tévedtem ebben, én is másként gondoltam. Azt láthatjuk tehát, hogy a nemzeti költségvetésekkel ez nem szabatolható. A hadsereg vezetői, a védelmi miniszterek, bárki mondhat bármit, de egyszerűen ez nem megvalósítható, mert egyetlen egy Európai Uniós tagállam költségvetése sem tudja ezt szavatolni. És ha megnézzük, mi történik a kiberbiztonságban, minden országban kutatnak ezen a téren, az Európai Unió szintjén is. A NATO-ban is folyik ez, Nemrégiben egy előadáson vettem részt. Mindenki dolgozik ebben a témában, de senki nem koordinálja ezeket hatékonyan. Persze itt iparpolitikai megfontolások is felmerülnek, senki nem engedi a másikat közelebb, mert félnek. A eredménye ennek az, hogy mások jutnak eredményre, mi pedig itt maradunk széttelve a kezünket de kiberbiztonságban így nem sikerül előrelépni. Holott ez háborúról, békéről dönthet. Nincsen saját technológiánk, ezzel gyengék vagyunk, nincsenek közös szabályok. Ezzel elfelejthetjük az egészet. Ahogy az internetet sem lehet nemzeti szinten szabályozni, a cyber háborúskodást sem lehet nemzeti szinten megnyerni. Ezért felmerül a kérdés, hogy a kutatás területén a koordináció, a beszerzés, ezeket csak közösen lehet végezni, és ezzel, hogyha együtt, ha összefogunk, akkor az amerikaiak eredményeinek nem 10%-át, hanem 50%-át érhetnénk el. Ez az Európai Unió létezésének drámaiságát szem, megmutatja, egyértelműen megmutatja, és itt brutális valóság vár ránk. Ezzel szembe kell nézni. A jelentés többi területére nem tértem ki, mert azokat vetettem csak föl, amelyek a leginkább aggasztanak a jelen pillanatban. Úgyhogy örülök, hogy meghallgattak, eddig 11-en jelentkeztek szóra, hogyha egyet értenek, akkor ezzel le is zárnám a hozzászólók listáját, mert akkor mindenki két percet kaphatna. Jó, másfél perc, mert megint jelentkeznek néhányan szóra. So, das Wort hat der Klich und dann Herr Preda. Klich úr, aztán Preda úr. Klich. Thank you very much, uh... Elmar for... Uh, Köszönöm szépen, Elmar, ezt a lehetőséget hogy bevezetted ezt a vitát. Teljesen igazad van, a hogy aláhúztad az intézményi keret fontosságát a KKBP és a KBVP területén, és abban is igazad van, hogy új vezetési dinamikára van szükség, illetve a források elosztása sokkal bölcsebb módon kell, hogy történjen. A korábbi tapasztalataink tanulsággal szolgálhatnak, a hatékonyság elengedhetetlen ezen politikai részterületeken. Hadd koncentráljak a jelentés tervezetnek a, az Európai Közösség Biztonságára vonatkozó részeiről. A, mind Kelet-Európában, mind Közel-Keleten súlyos válságok vannak, főleg az orosz-ukrán válság, illetve az iszlám állam felmerülése. Ez tisztává tette, hogy a szomszédos területeken bizony forró konfliktusok vannak, ez teljesen új biztonsági szituációt teremt, amely mind az ENSZ, mind a NATO számára nagy kihívás. Elengedhetetlen meghatározni ezen konfliktusoknak a természetét. Ami Európa déli részét illeti, Putin regionális hatalomból globális hatalommá alakítja át Oroszországot. Most erre hogyan reagáljunk, hogyan válaszoljunk? Új válsággal nézünk tehát szembe, új kihívással. Először kerül arra a sor a második világháború után, hogy újra kellett értékelni a kelet-európai határokat és eh, sajnos eh, ez hatékony módja annak, hogy a nemzetközi biztonságot aláássák. Ez eh, a nemzetközi biztonság eddig az együttműködésen és a párbeszéden alapult, nem pedig a katonai erő fitoktatásán és használatán. Úgyhogy most a probléma az, hogy ezt a biztonsági modellt az összeomlás fenyegeti. Eddig nem volt orosz támadás NATO vagy EU tag ellen, eh, de mégis eh, a határaink eh, szomszédságában felmerülő konfliktus valódi félelmet keltett az Európai Uniós partnerekben és a NATO-s országokban is. Rövid távon biztos vagyok benne, hogy a a Minszki egyezmény feltételeinek betartására kell koncentrálni. A tűzszünet betartása nagyon bizonytalan. Oroszország taktikai az a szembeni taktikai fellépések mellett a Minszki Egyezmény betartására kell, betartásához kell ragaszkodnunk. Emellett az együttműködési modellt kell erősíteni, és fenntartani a nyomást Oroszországon, hogy visszatérjen a tárgyalóasztalhoz. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálok ehhez a munkaanyaghoz, amely a leg, a e, KKVP és a KBVP legfontosabb e, e, pontjait veti fel. Tehát itt a stratégiai gondolkodást teszi lehetővé. Mint ahogy gondol, tudják, tegnap kaptunk néhány pontosítást az ütemtervet illetően, és remélem, hogy ezeknek a betartása megvalósul. Az én véleményem szerint újra kell definiálni a stratégiai partnerség fogalmát. Azt gondolom, hogy ez sürgős, annál is inkább, hogy az Oroszország vita folyik, ahogy a 20-as bekezdésben is ez szerepel, hiteles párbeszédet kell folytatni Oroszországgal az értékeink védelmében. A 75-ös Helsinki okmány ban meghatározott értékek most veszélyben vannak, és a Helsinki rend veszélybe került végig kell gondolni a költségvetési kérdéseket, és ebben igaza van, hiszen ahhoz, hogy a feladatainak megfeleljünk, pénzre van szükség. És egyetértek azzal is, hogy a rugalmasság kérdése fontos, gyorsított eljárásra van szükség, ahhoz, hogy gyorsabban tudjunk válaszolni a felmerült kihívásokra. És itt ennyivel hagynám. Köszönöm. Az elnök urat sajnos nem halljuk mikrofon nélküli hozzászólás. Thank you very much. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Szeretném üdvözölni először is azt a lehetőséget, hogy újra megtartották ezt a találkozót, illetve Elmár Broknak szeretnék gratulálni, hogy meghívta a külügyi, Nemzeti Parlamenti Külügyi Bizottságok elnökét. Szeretnék én magam is csatlakozni ahhoz az elképzeléshoz, hogy teljesen új Európai Unió jöjjön létre december 1 kezdve. Ez pedig egy előfeltételt teremt ahhoz, hogy egy új KKBP-t, illetve egy új KBVP-t hozzunk létre, most újra lehetőséget kapunk arra, hogy egy erős Európát építsünk. És szeretnénk csatlakozni ahhoz az elképzeléshez, hogy eljött az ideje annak, hogy egy teljesen új európai biztonsági stratégiánál elgondolkozzunk. 2003-ban fogadtuk el az utolsót, szükség van egy új dokumentumra, stratégiára, nem csupán egy régi elavult dokumentumunk van, de egy teljesen új biztonsági környezet. Részletekben nem fogok most menni ezzel kapcsolatban, mert Elmár Brock ezt leírta. Egy elemet szeretnék ebből kihangsúlyozni. Igen, Oroszország úgy tűnik, hogy az imperialista birodalomépítő ösztöneihez lép vissza, tér vissza, és erre nemet kell mondanunk. Nem akarunk visszatérni a hidegháborús időszakhoz, amikor Európát megosztották a különböző háborúk, illetve falak ami pedig a parlamentek szerepét illeti. Kedves kollégák, én azt gondolom, hogy ha kidolgozzuk ezt az új európai biztonsági stratégiát, a párbeszéd az európai és a nemzeti parlamentek között alapvető fontosságúvá válhat, ezért azt gondolom, hogy nem csupán új intézményünk van, hanem nagyon jó fókusz nyújthat ez a jövőbeli együttműködésünkhöz. És otthon pedig a nemzeti parlamentekben Szerintem folyamatosan arra törekszünk, azt próbáljuk meg kitalálni, hogy a külpolitikában mi a parlamenti szerep, hiszen nincsen közvetlen napi politika, de azt hiszem, hogyha a stratégiát megerősítjük, akkor egy széles körű politikai konszenzus alakulhat ki, és ez pedig az európai biztonsági stratégia szempontjából is nagy fontosságú lehet. Köszönöm figyelmüket. Thank you. I welcome this debate. Köszönöm szépen, üdvözlöm ezt a vitát, és valóban az európai biztonsági stratégiára szükség van. Ma Oroszország új magatartása szempontjából annak érdekében, hogy Oroszország fellépésére valahogyan politikai reakciót adjunk, erre szükség van, és hitelesség szempontjából is. Azért támogatjuk az Európai Biztonsági Stratégia megújulását, mert arra kell törekednünk, hogy a meglévő stratégiával kapcsolatban is teljesítsünk. Készen állunk arra, hogy foglalkozunk Oroszországgal, de ez abból is fakad, mert korábban ezt nem tettük meg a jelenlegi meglévő biztonsági stratégia körében. Tehát felül kell vizsgálni a költségvetési kérdéseket, közös finanszírozást kell találni a KKBP missziók számára, illetve a KBVP missziók számára. A parlament erre már többször felszólított kellő figyelmet kell fordítani ezen kívül az európai védelmi ügynökség munkájára, ehhez politikai akaratra van szükség, és nagyon sajnálatos, hogy nem volt ilyen jellegű vezetői szerep ö, Lady Ashton részéről, nem volt képes arra, hogy megfelelően képviselje ezt a területet, ezért a tagállamokat se tudta ebbe bevonni, hiszen a válság miatt a tagállamok még rosszabbul teljesítettek anyagi szempontból. Ami a gazdasági válságot illeti, pedig ez nyilvánvalóan politikai válságról is szólt, és gyakorlatilag pontosan az ellenkezőjét tettük, mint amit kellett volna a biztonsági területen való felkészülésünk szempontjából. Egyes tagállamokban kapacitásokat bontottunk le, hogy hazámban is, nagyon fontos technológiai területeket pedig kiszerveztünk oroszoknak, kínaiaknak, és ennek az árát pedig meg fogjuk fizetni. Sokkal rosszabb helyzetbe is kerülhetünk, ha nem lépünk. Másfél percet adok mindenkinek, mondja az elnök úr. Kérem, hogy ezt tartsák be, Kazini úr. Eh, grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Három megjegyzésem lenne. Először is Én azt szeretném, hogy ha ez a e, szakbizottság egy fontosabb koordináló szerepet játszana a nemzeti parlamentek között. Nem fogunk e, tudni közös e, kül- és biztonságpolitikát megvalósítani, hogyha a nemzeti parlamentek között nem koordinálunk egyértelműbben. És ebben az összefüggésben, hogyha ma délelőtt végigmegyünk a legfontosabb tévécsatornákon látjuk, hogy például a francia parlamentben nagy fontos beszédet tartottak a palesztin állam elismeréséről. Hát ez nem tetszik nekem. Hogyan tudunk közös külpolitikát követelni? Hogyan követeljük azt, hogy Mogherini asszony és a bizottság egyértelmű és egységes külpolitikát folytasson, és aztán a parlament minden, minden nemzeti parlament olyan fontos kérdésekben úgy cselekszik, ahogy szeretne. Jó, persze, hát ez egy szív szimbolikus jelentőségű dolog, ez nyilván a kormányok feladata itt a cselekvés, de mit lehet tenni? Sokkal jobb lenne megmutatni azt, hogy a parlamentek is befolyásolni tudják ezt a közös külpolitikát. Az önök szakbizottság, az Európai Szakbizottság fontos vezető szerepet játszik, és vállalják ezt a szerepet pontosan ezekben a kérdésekben a kül- és biztonság eh, politikai eh, szakbizottságok eh, szívesen megbízzák az Európai Külügyi Bizottságot ezzel a feladattal. Olaszországban van egy, egy közmondás, mely szerint a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Lehet, hogy a legjobb szándékokkal indulunk itt el, de óvatosnak kell lennünk, elővigyázatosnak. Ha úgy cselekszünk, azt tesszük, mint amit a leg, az előző hónapokban, hogyha azt mondjuk, hogy Ukrajna csatlakozzon a NATO-hoz, nato -hoz, ez azt jelenti, hogy veszélyes illúziókat táplálunk, és ezek negatív hatással lehetnek Ukrajnára és Európára is. Az Ukrajnával való szolidaritás egy fontos tényező, amelyben össze kell fognunk, de ennek költségei is vannak. Hogyha kiállunk és azt mondjuk, hogy az ukrajnai néppel szolidaritást vállalunk, akkor ezért a költségeket is nekünk kell viselni. Mert hát különben már az egészet eláshatjuk. Köszönöm szépen. Thank you very much, Chairman. Well, um... Köszönöm szépen, elnök úr. Elmár, hát nagyon örülök eh, ennek az átalakulásnak. A probléma azonban az, hogy az elemzésed nem jó dologból indul ki, és nem jó választ ad. Számodra a válasz mindig a több Európa. De legalább a NATO-t újra felfedezted, ennek örülök. A történelem és a tapasztalat azt tanítja nekünk, hogy a demokrá- hogyha a demokráciák eh, szembenéznek ilyen agresszióval, akkor erre már megvan a megfelelő eh, eh, keret, ez pedig a NATO. Ami európai szinten történik, ez egy nevetséges pantomim játék, egy bábjáték, próbálunk a NATO-val párhuzamosan egy autonóm szervezetet, védelmi szervezetet létrehozni, e, és ezzel a forrásokat megosztjuk, elvonjuk a NATO-tól. A NATO-ba kellene több forrást öm, e, irányítani. az euró e, nagy projektjét kigondoló agyak ból pattanik ki ez az új e, európai védelmi politika, és az európai integrációt építgetjük, ahelyett, hogy a nemzetek védelmére és biztonságára koncentrálnak, és ehhez a nato kell erősíteni, az erőfeszítéseinket koncentrálni, és nem szabadna, hogy megengedjük, hogy elvonják a figyelmünket a valódi lényegi dolgoktól. És azt remélem, hogy a nemzeti parlamentek ezt az üzenetet hazaviszik majd, és Igenis, mondják el otthon, az Európai Parlamentben sem mindenki gondolja azt, hogy minden válságra és minden problémára a több Európa a megoldás. Geoffrey, azt hiszem, hogy teljesen félreértettél, mondja az elnök. Az európai együttműködés és integráció azért szükséges, hogy a kapacitásokat kiépítsük, amelyeket aztán a NATO-ban hatékonyan lehet felhasználni. Csak az egységes Európa tudja a NATO-t megfelelően erősíteni. Azt hiszem, hogy nem jól értetted, amit akartam üzenni, de nem is akarod megérteni, ez az érzésem. Igyekszem a legjobbat kihozni a hozzászólásodból el már, mondja Van Orden úr. Csofri, de azért légy szíves kicsit mindent hallgassál meg, amit mondok. Paolo Pisco következik. Obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos, hogy a tanács figyelembe vegye ezt a jelent, Többek között azért, mert teljesen nyilvánvaló, hogy az Európai Unió nem volt képes reagálni olyan témákra, amelyek gyors reakciót kívánnak meg, például olyan változások, események kapcsán, amelyek drámai jelentőségűek voltak Európában és Európa környékén egyaránt. Nagyon fontos hogy több egység, több kohézió legyen az Európai Unió külpolitikája tekintetében, de ez nagy mértékben a tagállamoktól és a tanácstól függ. Valamint a bizottság és az Európai Parlament befolyásolási képességétől. Európában csúcson jár a populizmus, az Európa ellenesség, és ez pedig a teljes európai projektet megkérdőjelezi. Az Európai Unió képtelen volt megfelelő választ adni a válságra, illetve az orosz kapcsolatokkal kapcsolatos válságra. Stratégiai megközelítést kell alkalmaznunk az ukrán háborúval kapcsolatban, és gondoljunk csak arra, hogy a szomszédsági politikában képtelenek voltunk megállapodásokat kötni keleti szomszédainkkal. Aztán nézzük a földközi tengeri térséget nem volt lehetséges a palesztin állam létrehozása, illetve annak támogatása. És mindez hozzájárult ahhoz, hogy Európa nem tud egységes fellépést képviselni a külügyekben. A javaslatom tehát a következő. Ahhoz, hogy Európa külpolitikája ne legyen jelentéktelen, meg kell változtatni a struktúráit és cselekvéseit. Valóban realiz, realista az, hogy nagyobb kohézióra van szükség a külügyi tevékenységünkben? Thank you, Chairman, indeed. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, Nos, valóban a biztonsági környezet, amelyben az Európai Unió él, ez megváltozott. A hibrid háború, amelyet a keleti határainkon látunk, hibrid választ követel. Tehát olyan választ, amely eltérő a korábbi válaszainktól, külön eltérő kockázatok, eltérő veszélyek támadják az Európai Uniót. Ott van például az energia, a kiberbiztonság kérdése hatékony, eredményes, időszerű választ kell adnunk például az információs politikára. Jelen pillanatban elveszítettük a háborút. Az információs propaganda támadása alatt állunk folyamatosan. Az európai értékek, az európai politikák, folyamatosan támadják, és hogyha azt gondoljuk, hogy a szolidaritás, az Ukrajnával kapcsolatos szolidaritás ára magas lesz, sokkal rosszabb lesz, hogyha az európai értékekről lemondunk. A szót most Intotero asszonynak adom meg. Vă mulțumesc, stimate domnule președinte, în numele Camerei Deputaților. Köszönöm szépen. a román parlament delegációjának elnöke vagyok, és gratulálni szeretnék erről, ehhez a kiváló jelentéshez, amely az Európai Unió külügy és biztonságpolitikájáról szól. A román álláspontra szeretnék hivatkozni, ami a, szom, a keleti szomszédságpolitikát illeti, illetve főként Moldova helyzetét. Moldovában, a Moldovai Köztársaságban hatalmas előrelépés történt az európai úton, ezért támogatnunk kell ezt az országot. Üdvözöljük a választási eredményeket is. Ezek ugyanis azt mutatják, hogy az emberek egy további lépést kívánnak tenni az Európai Unió irányába. Fontos, hogy az Európai Unió támogassa Moldovát, ugyanakkor azonban további lépésekre van szükség az ország részéről is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Lőzing asszony következik most, aki minden bizonyal meg fog engem védeni Van Orden képviselővel szemben. Természetesen ezt meg fogom tenni, és üdvözlöm azt, hogy lehetőség nyílt erre az eszmecserére. Szeretném azonban megjegyezni, hogy a másfél perc nagyon kevés idő a felszólalásra, különösen amikor olyan speciális szempontokról is beszélni kell, ami a költségvetési ellenőrzést illeti például, vagy a költségvetési eszközök összefogását. Erre most nem fogok tudni kitérni, ezért néhány általános megjegyzést fogok csak tenni. Üdvözlöm az elnök úr jelentését, és tényleg csak megvédeni tudom őt. Én ugyanis nagyon jónak tartom azt, hogy a jelentéstevő, illetve az elnök úr ilyen világosan kiemelte az európai külpolitika főbb irány, irányát. Nagyon jó a szöveg, nagyon jól idézhető is. Világosá válik, hogy az Európai Unió milyen alapelveket követ. Világosá válik az is, hogy az Európai Uniónak milyen szerepe kell, hogy legyen, globális szereplőként kell fellépnie, persze mindig meg kell kérdeznünk magunktól, hogy ez alatt mit is értünk. De a szövegből világosá válik egyértelműen, hogy az Európai Unióban ez alatt hatalmat és befolyás gyakorlását értjük. Brokkor is elmondta, hogy emellett mindig látni kell a vállalkozások és a polgárok szabadságát is, erről azonban nem gondolkodunk eleget. Sokkal inkább tehát mégis a hatalmat és a befolyásgyakorlást értjük al alatta, és nem annyira azokat a humanisztikus értékeket, amelyeket Európa exportálni szeretne világszerte. Hogyha katonai eszközökkel nem sikerül a nagyobb hatalomgyakorlást és befolyásgyakorlást megvalósítani, akkor érdemes lenne azért feltenni a kérdést, hogy nem rossz úton haladtunk-e eddig. Az Európai Unió militarizálását segítjük elő. Ez egyébként nem újdonság, ez Putyin fellépését megelőzően is így volt. Köszönöm szépen azt is az elnök úrnak, hogy nálam különösen odafigyel a felszólalási időre. Elnök, nem. 50 másodpercet túllépett a felszólalási időn. Én kifejezetten nagy lelkű voltam. Egyébként nem a vállalkozások és polgárok szabadsága ellen szóltam a jelentésben, nézzen utána még egyszer von Schwarzenberg. Fürst von Schwarzenberg következik. Brock hat mit Recht äh, bemerkt. Brock úrnak igaza van. Az Európai Unió polgárai mindannyian azt követelik, hogy egyforma, vagy legalább hasonló biztonsági helyzetben legyenek. Azonban minden országban, minden városban vannak olyan kerületek vagy országrészek, ahol a bizonytalanság vagy a biztonság hiánya nagyobb, mint másutt, ahol elterjedtebb például a kriminalitás, mint másutt. Most az Európai Unióban azon a véleményen vagyunk, hogy ahol a legnagyobb a veszély, ott egyre kevesebb rendőr legyen, mert mert akkor ez um, provokálhatja az erőszaktevőket és a, és a haramiákat. Uh, holott uh, oda kellene uh, helyezni a legtöbb rendőrt, ahol a legnagyobb a veszély. De nem ez történik, ez mégiscsak elég nagy teljesítmény. Egyes E, európaiak e, helyzetértékelését, hogyha meghallgatom, nem tudok e, ellentmondani sokaknak. Az orosz Krim megszállás, illetve Ukrajna keleti részének megszállása. Nos, ritkán láttam ilyen jól felszerelt katonákat új fegyverekkel, új uniformisban fegyelmezetten felvonulni, mint ahogy az orosz hadsereg ma kinéz, ez azért más, mint az a leharcolt hadsereg, eh, amelyet, amelyet a Szovjetunió utolsó éveiben megismerhettünk. Köszönöm. Thank you, Chair. I might not even need my 90 seconds for... Köszönöm szépen, e, elnök úr, nincs is szükségem másfél percre. Nagyon örülök ennek a lehetőségnek, és örülök, hogy a e, nemzeti parlamenti képviselők, illetve e, külügyi bizottsági vezetők is itt vannak. Azt gondolom, hogy el kell mondanom, hogy a zöldek nagyonra értékelik az utolsó szakaszt, a globális szabály alapú rendet. Egy dolgot szeretnék hangsúlyozni a 21-es bekezdésben a keleti partnerségről beszél. Természetesen szeretnénk fenntartani azt az elkötelezettséget, hogy előre visszük a társadalási eh, folyamatot ebben a régióban, de végig kell gondolnunk a keleti partnerség szerepét. Általában a KKBP keretében ez nem történt még meg. Itt az ideje, hogy ezt megtört, megtegyük, megemlítsük. Köszönöm. Thank you, Elmar. Köszönöm, Elmar. mondja az Balaisz úr. Tegnap Magarini, Magarini asszony néhányszor e, említette, nem is egyszer, hogy Oroszországi stratégiára lenne szükség. Én azt mondanám, hogy van ilyen stratégiánk, és ez a stratégia működik. Először is világosan látnunk kell, hogy a politikai párbeszéd lehetőségeit kimerítettük Oroszországgal. És mégis folytatnunk kell az egységes megközelítésünket a további nyomásgyakorlás és szankciók bevezetése szükséges az Orosz Federációval szemben. Hogyha Oroszország valódi és konkrét lépéseket tesz, és kivonul Ukrajnából, akkor lehet folytatni a politikai párbeszédet. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr! Én szeretném hogyha a világ úgy alakulna, hogy ebben az európai perspektíva a nyugat-balkán számára nem csak egy állásfoglalásban megemlített üres szólam lenne, hanem valami lényegi, érdemi dolog. Meg kell mutatnunk a partnereinknek a világ ezen a részén, hogy ez a stratégiánk elengedhetetlen része, szerves része, még akkor is, hogyha a bővítés most éppen blokkolva van, az elkövetkezendő öt évben nem lesznek új tagok. Bármi más eh, helytelen dolog lenne, eh, ezt a blokkolási folyamatot, ezt meg kell szüntetnünk. Nincsen, nincsenek olyan veszélyek, amelyek például Bosznia-Hercegovinában, Macedóniában ezt indokolnák. nem kell túl sokat tennünk annak érdekében, hogy meginduljon ez a folyamat, mert különben más országok magukhoz vonzák ezeket az országokat, szinergiára van itt szükség. Köszönöm szépen! Én szeretnék köszönetet mondani ezért az eszmecseréért. Az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek közötti együttműködés elengedhetetlen. Azért is, mert a legfontosabb az, hogy egyeztessünk. Teljesen világos, hogy a nem kis Oroszország válságra és nem regionális konfliktusra került itt sor. A, a budapesti egyezmény erre elég választ adna. A kérdés számomra az, hogy ezt az egyezményt miért nem vetjük föl, miért nem mérlegeljük. Oroszország nem szeretne se többet, se kevesebbet, mint a korábbi Brezsevi doktrinát újraéleszteni, E, és ez a doktrina még mind a mai napig e, hallható egyes körökben, ami e, azonban engem aggaszt, hogy ez a joggal szembe megy. Minden kis részletkérdésben, amelyben nagyon sok dolog font, dolgot mondtak, tehát mindenben nagyon fontos, hogy egységesen lépjünk föl, és egységesen nézzünk szembe ezzel az agresszióval, mert ez nem csak Ukrajnával szemben, hanem az európai értékközösséggel szemben lép föl. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Paszkó jelent, tevünk, a berlini konferencián, egy berlini konferencián szólal most fel, ezért megkérte, hogy továbbítsam a szavait. Ő társjelentéstevő volt a munkadokumentummal kapcsolatban. A munkadokumentum meglehetősen jól kidolgozott, és feltételezhető az is, hogy egy jelentés fogja majd követni, amelynek ugyanez a struktúrája, ami a hagyományos regionális megközelítést tükrözi a KKBP eh, politikával kapcsolatban. Két fő érvelés mutat a stratégiai megközelítés mellett egy részről az Európai Unió keleti és déli szomszédságában rendkívüli nagymértékben átalakultak a körülmények, új bizottságunk van más részről, és új főképviselőnk. A szociáldemokrata frakció egy átfogó, koherensebb megközelítést szeretne alkalmazni, ezért támogatunk minden javaslatot, amely ebbe az irányba mutat. Rámutatunk továbbá annak szükségességére, hogy olyan politikával közelítsük meg ezt a témát, ami az európai politikai és jogrendet támogatja, ami pedig a 75-ös Helsinki záró okmány tekintetében minden európai államot, tehát Oroszországot is kötelez. Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikája tekintetében a déli szomszédsággal is ebben a szellemben kell foglalkoznia, a keleti partnerség, illetve a keleti szomszédság fejlesztése prioritást jelent. Az európai külpolitikának az alapjául a kiemelt európai érdekekkel szolgáljanak, illetve egy közös megközelítést kell alkalmazni az Európai Uniót fenyegető veszélyek ellen. Úgyhogy azt hiszem, most akkor befejezem, mivel lejárt a felszólalási időm. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni önnek Hán biztos úr elmondta, hogy figyelembe kell venni a szomszédok érdekeit is, és ez olyan szempont, amit én magam is szeretnék alkalmazni minden szomszédos ország esetében. Ma a globalizált világunkban új, globális rendel kell szembenéznünk. Szeretném támogatni azt a tényt, hogy egy új európai biztonsági stratégia irányába kell elmozdulnunk annak érdekében, hogy az európai szempontokat jobban tudjuk képviselni a NATO-ban. Hogyha megnézzük az Egyesült Államokat és az Európai Uniót, gyakorlatilag ugyanazon a szinten vagyunk, legalábbis erre utalnak a jelek, azonban nagyon bonyolult és eltérő geopolitikai érdekek osztanak meg minket. Az Európai Unió nagy terhet visel a védelem érdekében, nemzeti költségvetéseink vannak, nemzeti védelmi költségvetéseink, azonban ami a szoros együttműködést illeti Európán belül, ez kidobott, ablakon kidobott pénz. Erős európai védelmi közösségre van szó el kell kerülnünk a megosztottságot az Európai Uniós államok között ennek érdekében, talán meg kellene nézni a többsebességes Európa lehetőségét. A biztonságpolitika pedig egy új Oroszországgal kapcsolatos politikát vagy stratégiát tesz szükségesé. Ezen a kontinensen azt szeretnénk, hogyha hosszú távú, fenntartható biztonság lenne. Szerintem ez elkerülhetetlenül fontos mindannyiunk számára. Köszönjük szépen! el kellett volna mondanom, hogy a jelentésben benne áll az is, hogy a strukturális együttműködés mindenképpen olyasmit meg kell erősítenünk, hogy ezáltal is növeljük a cselekvés képességünket. Köszönöm szépen, Fotiga asszony kapszót. Köszönöm szépen. Annak érdekében, hogy a lengyel tolmácsoknak is adjunk egy kis munkát, lengyelül fogok beszélni. Nos, bármilyen okból is tekintjük szükségesnek a KKBP-t vagy a KKVP-t, mindenképpen strukturális együttműködésre van szükség, illetve közös álláspontra, arra, hogy közösen gondolkodjunk a problémákról, a kihívásokról, éveken keresztül ez nem működött megfelelően. Nem volt egyetértés, és ennek az eredménye most az, hogy így alakultak a kapcsolataink Oroszországgal is, némileg igaz ez az iraki helyzetre, vagy az iszlám állam általi fenyegetettségre is. Az elnök úr mindennek az egyik okát már említette. Arra tényre vezethető ez vissza részben, hogy a kapcsolatok egy része kereskedelmi kapcsolatként volt értelmezett eddig. Lehet ezt naivitásnak betudni, vagy annak, hogy éveken keresztül szemet hunyunk bizonyos dolgok fölött. Azok az országok, amelyek csatlakoztak a NATO-hoz, értem ez alatt a kelet-európai országokat és és a kelet-európai társadalmakat, őket nem tájékoztatták megfelelően. Arról sem tájékoztatták őket megfelelően, hogy milyen megállapodás van érvényben a NATO és Oroszország között, nem tájékoztatták őket a NATO támaszpontjairól megfelelően és más egyéb kérdésekről sem. Szerintem mindenek előtt a szolidaritást kell alapelvnek tekintenünk, fontos, hogy egyetértés uralkodjon a szövetségesek között, És még egy utolsó dolog, tartok tőle, hogy nem lesz elég időnk megfelelő egyeztetéseket folytatnunk a nato belül. Köszönöm. Köszönjük szépen a kolléganőnek, most sajnos le kell zárnom a vitát, mert a hat külügyminiszter, aki a következő napi rendri pontra érkezett, már 15 perce várakozik odakin. Köszönöm szépen mindenkinek a felszólalását. Meg szeretném hívni mind az európai parlamenti képviselőket, mind a nemzeti parlamenti képviselőket, hogy az elkövetkezendő napok során juttassák el hozzám Javaslataikat karácsony előtt fogom elkészíteni a végleges szövegtervezetet. És január végén lehet még egyszer majd a jelentéshez magához módosításokat benyújtani. De én úgy láttam most, hogy sokan megerősítették az eddigi elgondolásaimat, a mai elhangzottokat természetesen figyelembe fogjuk venni a jelentés végleges formájának elkészültekor. Köszönöm szépen mindenkinek az eszmecserét, és most a külügyminiszterekkel folytatunk eszmecserét. ABC sorrendben fognak szót kapni a külügyminiszterek, aztán az adott országgal foglalkozó jelentéstevőn kap szót, és utána következik a szélesebb körű vita, talán így lenne a legjobb ezt lefolytatni. Köszönöm.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 Sok szeretettel köszöntöm a nyugat-balkáni országok külügyminisztereit, és már most az elején világossá szeretném tenni, hogy az Európai Parlament külügyi szakbizottsága és az Európai Parlament nagy többsége a tesszalonokai egyezményt támogatja. A nyugat-balkáni országokat meghívja csatlakozni az Európai Unióhoz, hogyha a feltételeket teljesíti. Semmi okunk nincsen arra, hogy ezt a politikát ne kövessük. Ami az öt évet illeti, ez egy technikai kérdés, ez semmiben nem késlelteti a tárgyalásokat. Ez teljesen világos részünkről, és ahogy ezt tegnap hallottuk, Hán biztostól és Mogherini főképviselő asszonytól, hogy nincs késlekedés a csatlakozási tárgyalásokban. Azt gondoljuk, hogy a nyugat-balkáni országok Európához tartoznak, az Európai Unió tagjai lehetnek, hiszen ez az önök érdeke és a mi érdekünk is, hogy az Európai Unió tagjává váljanak, és igyekszünk diplomáciai, gazdasági és technikai szinten segíteni, hogy ezt lehetővé tegyük. Hogy minden egyes esetben pozitív megoldásokat dolgozhassunk ki. Sok szeretettel köszöntöm Rákó Kripokávicsot, a montenegrói parlament elnökét. Nagyon örülök, hogy eljött hozzánk és csatlakozik hozzánk. Most megadom a szót a külügyminisztereknek. ABC sorrendben, tehát az ország nevének neve számít. ABC sorrendben megadom a szót. Useti úré a szó először. Albániából. Tessék. Thank you, Köszönöm szépen. Öt percre tudom megadni a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, Brok úr. A bevezetőmet azzal kezdeném, hogy a hálámat kifejezem az Európai Parlamentnek és az Európai Parlamenti képviselőknek, akik segítséget nyújtottak és támogatást nyújtottak országom Európai Uniós csatlakozási folyamatában, és az nyugat-balkáni országok európai csatlakozási folyamatában általában. Hadd mondjak néhány szót az albán csatlakozási folyamatról. Múlt, elmúlt június, júniusban az Európai Tanács úgy döntött, hogy Albánia megkapja a jelölt státuszt. Az Európai Bizottság ezévi előrehaladási jelentése hangsúlyozta, hogy az albán hatóságok és a kormány továbbra is elkötelezettek, és az Európai Uniós reformok beköte- bevezetése mellett tették le a voksukat. Most úgy látjuk, hogy a tagság jelölti, tehát a jelölt státusz az egy átmeneti állapot, és azt reméljük, hogy hiteles politikai folyamat részei vagyunk. A tagsági tárgyalások lehetőséget nyújtanak arra, hogy koncentráljunk arra, hogy mit kell tennünk a gazdaságra, a jogállamiságra, a 23-as és a 24-es fejezet benchmarkjaira. Ami a integrációs folyamatot illeti, ez dinamikus és hatékony kell, hogy legyen, Úgyhogy a gazdasági kormányzást ennek létrehozását fontosnak tartjuk, hiszen ez a csatlakozási folyamat fontos pillére. Idén a, a Világbank értékelte Albániát, és a rangsorban előbbre lépett Albánia a gazdasági jogállamiság van létrehozott reformok, vagy bevezetett reformok miatt. Tehát ez továbbra is nagyon fontos. Ami az államépítő lépéseket illeti, aztán a, a bűnüldözési lépéseket illeti, a kábítószer <clears throat> kereskedelem üldözését, az energia ágazat az egyik legfontosabb ágazat, illetve ez az ágazat, illetve a, a kriminalitás miatt rengeteg pénzzel tartozott a költségvetésnek. Ezek mind, ezek a reformok konszenzust élveznek, ezeknek semmi közük a jobb vagy a baloldalhoz. Öt kulcsfontosságú prioritás, prioritás van, ami nagyon fontos nekünk. Az egyik, az első, az igazságszolgáltatás erősítése, a jogállamiság erősítése. Ez a regionális integráció eszköze is lehet, hiszen az egészséges verseny bevezetése rendkívül fontos. A második dolog a regionális együttműködés. Az elmúlt hónapokban láttuk, hogy a konnektivitás elengedhetetlen a Nyugat-Balkánban, Nyugat-Balkánon valódi öm, gazdasági együttműködésre van szükség. Az ukrajnai válság megmutatta, hogy nem vagyunk két külön régió politikai szinten, az országok különböző módon reagáltak a válságra. Gazdasági szinten nem vagyunk egységes régió, és biztonsági szinten sem vagyunk egységes régió egyelőre. Úgyhogy igyekszünk a régióban új politikai e, kapcsolatokat építeni. E, Dráma miniszterelnök látogatása Szerbiában világos jelzés volt arra, hogy új fejezetet kívánunk nyújtni, nem csak bilaterálisan, de Szerbiával, hanem a teljes régiónak kívánunk ezzel üzenni. Ebben az összefüggésben azt gondoljuk, hogy a csatlakozási folyamatot is geopolitikai keretrendszerben kell nézni. Az utolsó megjegyzés egy nagyon fontos pont, amely a társulási egyezmény keretében valósul meg, és valódi régiót épít ezen a területen. Ezt jobban azonban meg kell tölteni tartalommal és konkrét gazdasági projektekkel a régióban. Köszönöm szépen! Herr Vorsitzender, Elnök úr, tisztelt kollégák! Nagy részt meg tudom erősíteni azt, amit a külügyminiszter úr mondott. Vannak erőfeszítések, és láthatóak már az első eredmények is. Albániában támogatjuk az erre vonatkozó erőfeszítéseket, ahol azonban továbbra is problémát látunk, az a pártok együttműködése a parlamentben, a, úgymond a politikai kultúra területe. Tehát az ellenzék és a kormányerők együttműködése. Nekik meg kell találniuk a módjukat, hogy jobban tudjanak egymással együttműködni, és el tudják látni a feladataikat megfelelően. Erre vonatkozólag vannak lehetőségek, ezekről jelen pillanatban is zajlik az eszmecsere. A Ráma miniszterelnök szerbiai látogatását is nagyon pozitívan értékeljük mindkét fél számára. A megállapodások, amelyeket aláírtak a felek a látogatás alkalmával, azt mutatják, hogy mind a szerb kormány, mind pedig az alván kormánynak érdeke a jó együttműködés, És mindkét fél érdeke az is, hogy a fiatalok egy szélesebb alapon tudjanak érintkezni egymással, ez a jövő szempontjából is nagyon fontos. Összességében tehát úgy látjuk, Albánia nagyon jó irányba halad, ahogyan ez benne áll az Európai Bizottság jelentésében is. Tudjuk azonban azt is, hogy még sokat teendő, az igazságszolgáltatás a független igazságszolgáltatás területén, a korrupció elleni küzdelem területén, és az átlátható módon működő igaz, igazgat, közigazgatás vonatkozásában. Ezeket támogatni fogjuk, támogatni fogjuk Albániát mindebben, mint mi parlamenti szakbizottságként, mint pedig az Európai Bizottság, és remélhetőleg mielőbb megkezdődnek majd a tárgyalások Albániával. Köszönöm. Az elnök úr sajnos mikrofon nélkül szólal fel, nem tudjuk tolmácsolni. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. MPs, ladies and gentlemen, uh, I will just briefly... Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők, Bosznia és Hercegovina helyzetéről szeretnék beszélni röviden. Először is, ami az ország helyzetét illeti, hivatkoznék arra, ami szerepelt a legutóbbi előrehaladási jelentésben, és arra is vonatkozik a mondandóm, hogy nem régiben Bosznia és Hercegovinában választásokra került sor, ami a prioritásokat illeti azok a szereplők, akik jelen pillanatban próbálnak a különböző szinteken, az entitások szintjén és az állam szintjén is koalíciókat alakítani, üdvözlik azt az új kezdeményezést, amely az úgynevezett EU kezdeményezés, vagy Brüsszel-London kezdeményezés. Ez egyike azon kezdeményezéseknek, amelyek tavasz óta és már kialakulóban voltak, és megemlíteném a legutóbbi EU-s csúcs találkozót is, ahol Bosznia számára meghatározásra kerültek a követendő irányvonalak. A legújabb kezdeményezést minden szereplő üdvözli, hiszen egybecseng ez az előre haladási jelentéssel is, amely összességében három prioritást határoz meg az új kormány számára. Egyelőre még kialakulóban van, hogy kinek milyen szerepe jut, és milyen, hogyan néz majd ki a gazdasági társadalmi platformja ennek a kormánynak. Reméljük, hogy három prioritás köré épül majd ez az új kormány. Az egyik a jogállamiság, ami azt jelenti, hogy az igazságügyi reformról strukturált párbeszédet kell folytani, különös tekintettel a korrupció elleni küzdelemre és a szervezetbűnözés elleni küzdelemre, a második a irányítás és a növekedés fellendítése. Ez megfogalmazódott már az elmúlt fél év során is, nem csak a kormányzati szereplők, hanem a civil szervezetek szereplői és a vállalkozók képviselői is részt vesznek eh, ennek a prioritásnak a végrehajtásában, és végül a harmadik pillér, ha fogalmazhatok így, a közigazgatási reform, amely szintén szerepelt a külügyi tanács áprilisi közleményében, mint egy prioritás. Egy jobban működő államra van szükség annak érdekében, hogy ezt a reformot végre tudjuk hajtani. A Szejdics Finci ítélet végrehajtása is észszerű időszakon belül szükséges, de úgy gondoljuk nem ez blokkolja elsősorban a gazdasági és jogállamisági reformokat. Másodszorban a regionális együttműködésre is ki szeretnék térni. Úgy látom, hogy a regionális együttműködés a szóban forgó hat ország között sohasem működött jobban, mint ma. Ha például az elmúlt 15 vagy 20 év távlatában vizsgáljuk ezt a kérdést. fellendült, lendületet kaptak a regionális kapcsolatok egészen Tesszalonikig visszamenőleg. Tesszalonikiben született meg ugye egy megállapodás, mi szerint európai perspektívát kell nyújtani a nyugat-balkáni országoknak. A regionális együttműködés ennek köszönhetően is egyre jobban halad. A regionális együttműködést a berlini folyamat, illetve a berlini külügyminiszteré, gazdaságminiszteré és miniszterelnöki találkozó is előre mozdította, ezt még jobban meg kell erősíteni a jövőben. Elmondhatom, hogy legtöbbször ezekkel a kollégákkal találkozom, akik most is jelen vannak itt, tehát a régióbeli kollégákkal. Gondolom ez mindannyiunkra igaz. Folytatnunk kell ezt a szoros együttműködést, és biztos vagyok abban, ebben, hogy ez sikerülni is fog. És végezetül nagy érdeklődéssel várjuk Mogherini asszony és Hán úr látogatását. Szarajevóban járnak majd néhány nap múlva. És ott is tárgyalni fogunk azokról a kérdésekről, amelyeket a parlament is és más európai szervek is fontosnak tartanak. Ez egy jó lehetőség arra, hogy a boszniai eh, politikai vezetők eh, tárgyalóasztalhoz üljenek. Fontos, hogy közösen megragadjuk ezt a lehetőséget, amelyet az úgynevezett Berlin-Londoni EU kezdeményezés eh, jelent a számunkra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Ez egy kiváló ötlet volt, hogy a külügyminiszterekkel eszmecserét folytassunk a nyugat-balkáni térségből. Ez egy közös kihívás mindannyiunk számunkra, ez mindannyiunk számára, amely meghatározza az Európai Unió jövőjét. De jelentéstevőként elmondanám, hogy itt vannak konkrét kérdések, amelyeket feltennék a külügyminiszter úrnak, úrnak ez az október 12-i eseményekre eh, vonatkozik. Az kormány honnan szerezte az információit. Azt reméljük, hogy a hatóságok hamarosan megkezdik a reform eh, folyamatot, de ez az ország eh, egy kicsit rövidebb tárgyalási időszakra számít, mint Albánia de azért mégis itt különböző lépésekre van szükség. Hol, hogy áll a helyzet az új kormány felépítésével, munkájának megkezdésével? Aztán a konszenzust említeném, amely az európai, az ország európai közeledését illeti, ebben megvan, tehát a konszenzus létezik-e? Végül az utolsó mondat, amit a miniszter úr említett, az a német és a brit kezdeményezéssel kapcsolatban. Ez egy európai kezdeményezés. A miniszter úr által elmondottak, hát kicsit homályosak voltak, a tagállamoknak koordinált, koordinált fellépésre van szükségük egy ilyen fontos kezdeményezéssel kapcsolatban. És itt konszenzusra van szükség a tagállamokban, a bizottságban és a tanácsban. Nem lehet hosszú távon ezzel a kétes megfogalmazással operálni az új kezdeményezéssel kapcsolatban. Az is teljesen világos, hogy az országnak vissza kell állnia az európai ösményre, ösvényre. Mert legyünk világosak, vannak olyan országok, ahol világosabb ez az európai elköteleződés. Köszönöm szépen. Köszönöm, miniszter úr. Thank you very much, uh, Mr. Brock. Köszönöm szépen, Brokkor. Nagy örömömre szolgál, hogy lehetőségünk nyílt, hogy a nyugat-balkáni, illetve az Európai Parlamenti Nemzeti Parlamenti kollégákkal eszmét cserélhessünk. Először is szeretném az összefüggést, a hátteret említeni. A tesszaloniki folyamatot említették, ez mindannyiunk számára nagyon nagy bátorítás, nagyon nagy ösztönzés, hogy nem feledkeztek meg a folyamatról, illetve annak elveiről. Egy nemzeti kontextusét szeretnék említeni. Macedónia olyan folyamat, amely 2001-ben írta alá a társulási megállapodás 2005-ben lett tagjelölt ország, az első ajánlást pedig megkapta 2009-ben, hogy kezdje meg a tárgyalásokat. Most már tehát több éve működünk együtt a tanácssal, a tagállamokkal. Nagyon bátorító jelzés üzenete számunkra, és úgy gondoljuk, hogy politikai az Európai Unió politikai összefüggésébe kell ezt helyezni, tehát az elkövetkezendő öt éven belül nem lesz döntés az új tagállamokra. Szerintem ez nem olyan drámai fejlemény, hiszen ez a valóságot tükrözi, konszolidációra van szükség először, és nem fogjuk ezt drámai kontextusként tekinteni a nyugat-balkáni országok részéről sem, ugyanis nekünk is szükségünk van arra, hogy felzárkozunk gazdasági szempontból, illetve, hogy hozzáigazodjunk kapcsolódjunk ahhoz az esz- rendszerhez, amelyhez csatlakozni kívánunk. Maga szintű csatlakozási párbeszédet határozott meg az Európai Bizottság, ez más régióbeli országokat is érintett, a bírósági rendszer 23-as, 24-es fejezet jogállamiság szerepelít a média, a média átláthatósága, hirdetések, a teljes kontextus, politikai kapcsolatok, politikai kultúra, belső kapcsolatok a szereplők között, a harmadik a választási ajánlások, ezt az EBESZ tette, illetve az ODIR. Van egy külön fejezet, amely a jó szomszédsági kapcsolatokra vonatkozik, ezt dekódolni kell ebben a kontextusban, ugyanis ez nem azt jelenti, hogy nincsenek jó kapcsolataink ugyanis azokkal a szomszédokkal, amelyek nem tagjai az Európai Uniónak, kiváló a kapcsolatunk. Az Európai Unió két tagjával pedig, ami Bulgáriát illeti, meglehetősen jó mintát tudtunk kialakítani a kommunikációra vonatkozóan, és mindannyian tudjuk, hogy miről beszélünk, úgyhogy remélem ez a minta megfelelő lesz, de amiért ez a konkrét fejezet szerepel a szövegben, az Görögország, illetve az a, a névvel kapcsolatos kérdés, illetve vita megoldását szabták feltételül. Ebben a kontextusban, ebben az összefüggésben nem arról beszélünk, hogy rosszak a kapcsolatok, hiszen Görögország és Macedónia közötti kapcsolatok például gazdasági szempontból kiválóak, kereskedelmi szempontból Görögország, tehát Macedónia számára nagyon-nagyon fontos, export és import szempontból egyaránt, aztán nagyon sok macedón utazik Görögországba nyaralni, úgyhogy elmondható, hogy a cserekapcsolatok is magas szintűek, a politikai helyzet azonban meglehetősen eltérő, úgyhogy jelen pillanatban azon dolgozunk, hogy leküzdjük ezt a kihívást. A másik vagy harmadik komponens pedig, ami a korábbiakhoz kapcsolódik, a múlthoz, illetve ahhoz, hogy reformok tekintetében mit sikerült megvalósítanunk, ez a gazdaság. Mindannyian meglehetősen jól teljesítünk a Világbank szempontjából a harmadik volt Macedónia, ez a harmincadik meglehetősen jó besorolást kaptunk tehát a Világbanktól. Deficit szempontjából közel állunk a Maastrichti kritériumokhoz, ez az európai, jelenlegi európai kontextusban eléggé egyedülálló európai összefüggésben a harmadik legkisebb államadósággal rendelkező ország vagyunk, és másodikak növekedési ráta szempontjából. Természetesen minden ország az egyfőre jutó GDP érték, összefüggésében a régióban minden, mindössze 15%-át éri el az Európai Uniós átlagnak, tehát nagyon sok tennivalónk van még gazdasági szempontból. A legfontosabb út, amit követnünk kell, az az, hogy helyreállítsuk a folyamatba vetett hitet, a hitelességet, a tagjelölt, potenciális tagjelölt országok részéről teljesítendő feladatok szempontjából ez azt jelenti, hogy megkezdhessük a csatlakozási tárgyalásokat, és időt kell biztosítani arra, hogy teljesítsük az Európai Unió követelményeit, hogyha eljön az a pillanat, hogy további bővítésben gondolkozhat az Európai Unió. Köszönöm, Brock úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedje meg, hogy az ALDE frakció nevében biztosítsam a vendégeinket arról, a külügyminisztereket arról, hogy az ALDE frakció teljes mértékben támogatja a bővítési folyamatot. Ez minden államra vonatkozik, amely államok képviselői itt vannak most közöttünk. Az Európai Parlamentben nem engedjük meg, hogy félelmek merüljenek fel azzal kapcsolatban, hogy blokkol, blokkolódna a bővítési folyamat. Nem vált pirosra a lámpa a, az Európához való közeledés útján. A külügyminiszterek a sikeres gazdasági reformokról beszéltek. A munkanélküliségi arány alacsony, és nem túl magas az eladósodottság. Ez mind jó hír. Macedónia Európához közeledik. Azonban számos probléma felmerült. Az Európai Unió nem volt igazán hatékony a nyitott kérdések lezárásában. Elfogadhatatlan az, hogy az Európai Bizottság most már hatodik éve azt javasolja, hogy kezdjék meg a csatlakozási tárgyalásokat, és még mindig nem történt ez meg. Hiszen az ország nevének a kérdését még mindig nem sikerült megoldani. Azt hiszem, hogy ennél ambíciózusabbnak kell lennünk, erre a kérdésre megoldást kell találnunk. Azt gondolom, hogy az új főképviselő ambiciózusabb lesz. Részben valószínűleg meg fogjuk tudni oldani ezt a kérdést, és ezt fontos feladatunknak is tartom. Mégpedig azáltal, hogy hogy megkezdjük a tárgyalásokat az ország nevének a tisztázása nélkül. Szerintem a tárgyalásokat így is úgy is meg kellene kezdeni. Macedóniának vannak bizonyos problémái, meg kell reformálni az igazságszolgáltatást, javítani kell a média szabadságát, és végre kell hajtania az ohridi megállapodást. A legnagyobb probléma a struktúrákat illeti, ne felejtsük el, mind a két oldalnak tiszteletben kell tartani, illetve el kell fogadni, hogy az országuk jövőjért felelős. Mind a kormány, mind az ellenzék válvetve kell, hogy haladjon. Így működnek az európai országok, és Macedóniának is így kellene működnie. Hiszen, hogyha nem hatékony a parlament, akkor politikai válság várható az országban. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves Elmar Brock, tisztelt parlamenti képviselők, tisztelt nemzeti parlamenti képviselők. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek ma, és nagyon örülök, hogy meghívták barátainkat a régióból, hogy a nyugat-balkáni térségről eszmét cseréljünk. Egy néhány rövid ponttal kezdeném. Az elmúlt években az országok és a régió népei át átalakuláson mentek keresztül. Ez az átalakulás, ez mérhető, látható. A régió külügyminiszterei ma itt ülnek egymás mellett önök előtt, és ez nagyon jó példa arra, hogy láthatjuk a viszonyok átalakulását, az instabil régióból stabil régió alakul ki, interakcióra kerül sor a kormányok, a népek és a gazdaságok között, ez nagyon fontos. Hadd mondjam el, hogy ezek a változások a stabilitást tükrözik, és jó reményeket keltenek a jövőre, de ezek a változások csak úgy voltak lehetségesek, hogy az Európai Uniótól hatalmas támogatást kaptunk. Az Európai Unió a bővítési folyamatban támogatott bennünket technikai, pénzügyi és politikai segítségnyújtással. Az Európai Unió tehát Uniónak nagyon nagy érdemei vannak abban, hogy erősítette az ország stabilitását, és a nyitott kérdések megoldását facilitálta. Örülünk, hogy az Európai Parlament valódi támogatója a Nyugat-Balkánnak, és ebben az én országomnak is de hát politikusok is vagyunk, és a népeinket képviseljük. Hadd osszam meg önökkel azt, hogy van egy, a régióban egy olyan percepció, mely szerint ugye nagyon sok kihívások vannak, és hogy ez a régió státuszkóban van. Na most ez a legnagyobb fenyegetés, ami történhet manapság, hogy nem tudunk ebből kibillenni. Előrelépést értünk el, az önök figyelme és az önök támogatása továbbra, is azonban elengedhetetlen. A második dolog, amit említenék, ez az európai napirenddel kapcsolatos. Az európai integráció minden kormány számára, a koszovói kormány számára is kulcsfontosságú. Az elmúlt hét évben a függetlenség elnyerése után egy erős, demokratikus, több etnikumú, szekuláris Koszovót építettünk föl. Hamarosan az új kormány eh, eh, kezdi meg a munkáját, és én engem bíztak meg a kormány programjának a kidolgozásával. Ennek öt kulcsfontosságú prioritása lesz. Az, egy, az egyik a gazdasági kormányzás, a másik a jogállamiság, a harmadik az euróatlanti agenda, a negyedik az oktatás az, és az oktatási reformja, ami elengedhetetlen, és az ötödik pedig az egészség, a szociális jólét és a szociális igazságosság. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a 2014-es év Koszovó számára egy történelmi év volt, mert így sikerült lezárni a tárgyalásokat a Koszovó és az Európai Unióval a stabilizációs és társulási egyezménnyel kapcsolatban. Ezt az egyezményt remélhetőleg jövőre alá tudjuk írni, és ennek a végrehajtását minél hamarabb megkezdeni. Ez az első szerződéses kapcsolat, formális kapcsolat Koszovó és az Európai Unió között. A mentességre nagyon nagy szükség van. Koszova, Koszovó elszigetelt ország, hiszen nekünk nincs jogunk arra, hogy vízum nélkül utazzunk. Elkezdtük a tárgyalási folyamatokat 2012. januárjában. Tudjuk, hogy ez egy technikai folyamat, végezzük a munkákat, de valódi elkötelezett európai támogatásra van szükség az Európai Unió és az Európai Parlament részéről, hogy legyen egy ütemterv, és valóban ernyeljük azt a jogot, hogy vízum nélkül utazhatunk a Schengeni térségben és az Európai Unióban. A harmadik és az utolsó pont, amit említenék, a regionális politikai együttműködésre vonatkozik. Azt gondolom, hogy nincsen kétség senkiben afelől, hogy az európai külpolitika egyik legnagyobb sikere az elmúlt négy-öt évben Koszovó és Szerbia közötti párbeszéd volt. 2013-ban történelmi jelentőségű egyezményt sikerült kötni, és azt gondolom, hogy ekkoriban Nácsics miniszterelnök és az akkori külügyminiszter Vucic nagyon fontos szerepet játszottak ebben. De hadd legyek nagyon őszinte, és hadd mondjam el, hogy ez csak a kezdete volt egy nagyon fontos történelmi folyamatnak. A kapcsolatok teljes normalizációja még mindig nem zárult le, és ettől még messze vagyunk. A párbeszéd nagyon fontos, egy win-win helyzet, nem pedig nulla összegű játék. Hosszú távú stratégiai gondolkodásra van szükség, arról, hogy mit akarunk elérni ezzel a párbeszéddel. Öt kulcsfontosságú lépést hadd mondjak el az e, erre a párbeszédre vonatkozóan. Először is minden egyezmény teljes végrehajtására van szükség, a, ezeket nem újra tárgyalni, és nem eltérni kell ezektől, hanem végrehajtani. Másodszor a párhuzamos struktúrák lebontására van szükség, a szerb struktúrák lebontására van szükség Koszovóban. A koszovói szerbek integrációjára van szükség, Koszovó nemzetközi részvételét garantálni kell az ENSZ-ben is, és ötötször pedig kölcsönös elismerésre van szükség. Ez a megközelítés az, amelyen keresztül Koszovó és Szerbia valódi normalizált viszonyokat építhet ki. Ebben az összefüggésben az Európai Unió a párbeszédet erősíti, és azt ösztönzi, hogy valódi egyezményre jusson a két ország, egy valódi békeszerződésre van szükség, amely a kölcsönös elismerést, a diplomáciai viszonyokat szabályozza, és a két társadalom békés egymás mellett élését. Világos napirendre van szükség, előre kell lépni, és azt gondolom, hogy jövő héten, amikor az új kormány megkezdi a munkáját, elkezdődhet a párbeszéd következő lépése. Köszönöm. Thank you, Chair, and also welcome. Köszönöm szépen, elnök úr. Én magam is szeretném üdvözölni frakcióm nevében, magam nevében az összes külügyminisztert. Itt ülök a jobb oldalon, hogyha valaki esetleg rám akar nézni, de a képernyőn is láthatnak. Azzal szeretném kezdeni, hogy tegnap is nagy örömmel hallottam Hán biztos úrtól és Mogherini alelnök asszonytól nagyon világosan, hogy a bővítés folyamatát mindenképpen folytatni akarják, ugyanazzal az erővel, határozottsággal az uniós intézmények e projekt mögött állnak. Azt is remélem, hogy Juncker úr nyilatkozata pedig nem fogja a régiót elbátortalanítani. Azt is tudniuk kell, hogy az Európai Parlament részéről mi vagyunk az az európai intézmény, amely nagyon határozottan támogatja ezt a folyamat. A Koszovó Koszovóval kapcsolatos jelentéstevő vagyok, ezért Koszovóval szeretnék most foglalkozni. Az elmúlt hat hónapban úgy éreztem, a választások utáni időszak gyakorlatilag paralízis helyzete, ugyanis annyira nehezen állt össze az új kormány. Nagyon érdekes lesz tehát szempontomból azt látni, hogy hogyan alakul ez a folyamat. Azt is mondanám önnek, miniszter úr, hogy amit én magam is éreztem, hogy az utolsó választások, amik nagyon jól alakultak Koszovóban, nagyon jól haladtak, az emberek nem a változásra szavaztak. Ezért A polgárok tehát támogatják azokat a változásokat, amelyeket a kormány szeretne bevezetni. Az energiahelyzet pedig most télen Koszovóban olyan kérdés, amelyet mindenképpen meg kell oldani, és nagyon komolyan kell venni a következő kormánynak. Az energiahatékonyságot több megújuló energiaforrást kell használni, nem pedig szenet, ami különösen káros a téli időszakban az emberek egészségére. Korrupció elleni közelem, jogállamiság, illetve figyelembe venni, hogy a, figyelembe venni a kisebbségeket. A szerb kisebbség elég jó helyzetben van, de ott vannak például a romák, illetve az LMBT közösség. Itt már sikerült némi előrelépést elérni, de nagyon sok egyéb tevékenység van hátra. Ami a párbeszédet illeti, nagyon örülök, hogy a koszovói és a szerb külügyminiszter is itt van ma. Ez a folyamat ugyanis nagyon fontos azért, hogy a régióban az együttműködést meg lehessen valósítani. Azt is remélem, hogy mindkét ország valóban folytatja annak végrehajtását, amit a párbeszéddel kapcsolatos megállapodásban ígért. Egy dolgot szeretnék kiemelni. Azt valóban remélem, hogy hamarosan a koszovói embereket koszovói előhívó számmal tudom hívni, nem pedig mondjuk szlovén előhívó országkóddal vagy más kóddal. Úgyhogy ez is olyan változás, amit meg kellene valósítani. Az az öt lépés, amit a miniszter úr említett, szintén olyan dolog, amit itt a parlament többsége támogat, annak érdekében, hogy a teljes normalizálódás megvalósuljon Koszovó és Szerbia között. Az utolsó dolog pedig a vízumliberalizálás kérdése. Tanya Fajon volt ennek a felelőse az elmúlt ciklusban, itt van, most már lassan befejezem, ígérem. Nagyon fontos ez annak biztosítása szempontjából, hogy a koszovói állampolgárok is el tudjanak utazni az Európai Unióba, és ne legyenek a régió egyetlen polgárai, akik nem tehetik ezt meg. Köszönöm. De hogyha a hozzászólások ilyen hosszúak, akkor nem tudnak majd eleget válaszolni a miniszter. Ivo Lucic. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Európai Parlament és Nemzeti Parlamenti képviselők. Úgy gondoljuk, hogy ez a rendezvény is mutatja az Európai Parlament mennyire elkötelezett a bővítési folyamat mellett, ugyanakkor ez lehetőség is, hogy felmérjük, hogy a régióbeli országok mennyiben tudtak felnőni a kihívásokhoz. Biztosak vagyunk abban, hogy a jog, a jogállamiság, a gazdaságirányítás és a közigazgatási kapacitások bővítése, amelyek a legfőbb prioritások a csatlakozási folyamat se, ö, során, ö, kötelezettséget rónak a régió összes országára, és fontosak a politikai stabilitás, a gazdasági fejlődés és a biztonság szempontjából a Nyugat-Balkánon. Hán biztos úr nemrégiben Montenegróban látogatott, ez is biztató jel számunkra, hogy tovább folytassuk az utunkat Európa felé, és tovább dolgozunk azon, hogy az európai agendában szereplő prioritásokat végrehajtsuk. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy ez idáig néhány fejezetet már megnyitottunk, de tovább dolgozunk azon, hogy további fejezeteket tudjunk megnyitni az eredményeinknek megfelelően. Tudjuk, milyen kihívások várnak ránk, és elkötelezettek vagyunk a belső reformok mellett, amelyeknek kézefogható eredményekhez kell vezetniük a jogállamiság területén többek között. Ezen a területen a 23-24-es fejezethez kapcsolódóan átfogó cselekvési tervek végrehajtásán dolgozunk, és monitorozzuk folyamatosan az eredményeinket a jó kormányzás területén. Emellett az új alkotmányos módosításoknak megfelelően az igazságszolgáltatás területén is reformokat hajtunk végén, a teljes függetlenség, elszámoltathatóság jegyében, valamint a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem területén is. Az elkövetkezendő hetek során fogjuk a vonatkozó jogszabályokat átültetni a gyakorlatba a Velencei Bizottsággal együttműködve. Ami a média szabadságát illeti, dolgozunk azon, hogy a médiumok működési körülményeit és az etikai standardokat is javítsuk. Az igazságszolgáltatási szervek a folyamatban lévő ügyek lezárásán dolgoznak ezzel kapcsolatosan. Emellett dolgozunk az etikai normák megerősítésén, az újságírókat illetőleg, és egy magatartási kódex is kidolgozás alatt van. 2014. januárjában egy új ö, eszközről döntöttünk, ami a gazdasági előrelépést illeti. Továbbá azt várjuk, hogy az Európai Unió megnövelje gazdasági támogatását a régió felé. Itt főként a beruházásokra gondolok, valamint a regionális kapcsolatok erősítésére is gazdasági szempontból. Az Európai Unió hozzájárulása a gazdaság megerősítéséhez nem csak a helyzet helybeni javulását eredményezi majd, hanem lelassítja a migrációs folyamatokat is, amelyek a régióból irányulnak az EU tagállamai felé. Emellett fontosnak tartjuk a megbékélést, a kölcsönös megértést és stabilitást a régióban. Montenegro ennek jegyében továbbra is elhivatott a korrupció elleni küzdelemben próbáljuk a kereskedelmi gazdasági kapcsolatokat szorosabbra szőni, és javítani az üzleti körülményeket is. Továbbra is elkötelezettek vagyunk amellett, hogy az Európai Unió által támasztott feltételeket teljesíteni tudjuk. A montenegrói parlament nagyon fontos szerepet játszott az elmúlt időszakban, a teljes csatlakozási folyamatban is. Emellett a folyamatba bevont szereplőkkel is folyamatosan kommunikálunk, a civil szervezetekkel, az egyetemekkel, és így tovább. Továbbra is elhivatottak vagyunk, tehát az integráció sikere mellett köszönöm. Köszönöm szépen, és most egy pillanatra megadnám a montenegrói eh, parlamentelnökének is a szót. Köszönöm szépen, Elmár. Meglepődtem. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, nagy öröm számomra, hogy eh, ezen rendezvényen elmondhatom, hogy eh, sikeres a közös együttműködésünk, úgy gondolom a parlamentünk példaértékű abban, hogy hogyan lehet sikeresen ellenőrizni a végrehajtó hatalmat. Remélem, hogy sikerül jól együttműködnünk az Európai Parlamentben, Parlamenttel, és remélem sikerül megfelelően végrehajtanunk a szerepünket hazánkban, de úgy gondolom, hogy példaértékű lehet a munkánk a régió számára is. Hogyha egy parlament nem elég erős, akkor arra nem lehet végrehajtani megfelelően reformokat sem. 25 éve vagyok parlamenti képviselő, időközben négy ország képviselője voltam, és különböző rezsimeket, rezsimek is váltották egymást. Azt hiszem, a tapasztalatokra visszatekintve jól tudom felmérni azt, hogy mik a hiányosságok, mik a hézagok, amelyek még mindig fennállnak. Remélem, hogy együtt sikerül megmutatnunk azt, hogy a parlamentek szerepe abban áll, hogy a társadalmakat segítse fejlődésükben a nagyobb gazdasági fejlődés irányába, a jogállamiság felé, a független igazságszolgáltatás felé. Azt hiszem, ez képezi az alapját az állam működésének, főként az új demokráciákban, az igazságszolgáltatás. Ez az első lépés az ország felépítésében, így tudjuk a demokráciába vetett bizalmat megalapozni, így tudjuk megalapozni a fenntartható fejlődést. Nyilván a jogalkotók csak jogot alkotnak, úgymond, a feladat az, hogy hatékonyabbá tudjuk tenni a társadalmainkat, de együtt, azt hiszem, az együttes fellépés által még sokkal többet tehetünk. Elészért az Európai Unió a fő példaképe a régiónak. Az Európai Unió nélkül csak sodródunk a tengeren, mint egy hajó, bármiféle világító torony nélkül. Az Európai Unió pont ez a világító torony a számunkra, reményt ad nekünk és polgárainknak arra, hogy át tudjuk alakítani a társadalmainkat, jobbá tudunk válni, igazságosabb, biztonságosabb állammá. Ön elnök úr, azt hiszem, az Európai Parlament történetében az az elnök, aki a leghosszabb ideje elnökön már egy szakbizottságban, hosszú tapasztalata tekinthet vissza, reméljük, reménykedünk a további jó együttműködésben. Köszönöm. <clears throat> Mr. Chairman, uh, distinguished... Köszönöm szépen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Az ECF frakció továbbra is teljesen elkötelezett uh, a nyugat-balkáni uh, csatlakozása kapcsolatban, hogyha az országok erre képesek. Uh, ez egy kiváló sikertörténet. Szerbia és Albánia jelölt országok most már Montenegro és Macedónia mellett, és Váglő úrhoz csatlakozva hadd mondjam el, hogy Macedónia esetében meg kell szüntetni a tárgyalások felvételének blokkolását. Montenegro jelentéstevőjeként hadd mondjam el, hogy ez az egyetlen olyan ország Nyugat-Balkánon, amely a 23-as, 24-es fejezetet már el, e, megnyitotta, és már átmenetileg lezárt fejezeteket tudományos oktatással kapcsolatban. Úgyhogy tudjuk, hogy a politikai klíma nem mindig pozitív, és a parlamenti struktúrák sem mindig teszik lehetővé, hogy minden probléma nélkül megemészszék az akit. Az újságírókat sajnos továbbra is részben üldözik, de szerencsére a gazdaság többé-kevésbé stabil, a munkanélküliség magas azonban, és köztüntetésekre kerül sor a gazdasági helyzet miatt. Montenegró már a bűnügyi jogalkotás keretén belül a külföldi harcosokkal foglalkozott, és az innen kivándorló külföldi harcosok száma relatív alacsony, de mégis fontos probléma ez. Emellett nagyon örülök annak is, hogy Montenegro Albániával együtt a CFSP keretében vizsgálja az orosz agressziót Ukrajnával szemben és csatlakozott az EU szankciós mechanizmusához. A Montenegrói parlament főgyész kinevezése, általi főgyész kinevezése nagyon fontos szerepet játszik a korrupció elleni harcban. Montenegró igyekszik a NATO-hoz csatlakozni, remélhetőleg zöld utat kap erre, ez nagyon fontos lenne, hogy ezáltal elismerjék Montenegrónak a régiós együttműködéshez való hozzájárulását és a globális biztonsághoz való hozzájárulását. Összességében Montenegró sikersztori, még akkor is, hogyha vannak apró akadályok és bökkenők. Hvala gospodine predsjedniče. Poznato je da je vlada Republike Srbije postavila... Köszönöm szépen. Ez Szerbia nevében engedjék meg, hogy elmondjam álláspontunkat, és a e, az Európai e, Unióhoz való e, közeledés a stratégiai célkitűzés. Ma ez egy történelmi pillanat és Szerbia csatlakozási folyamatában ez egy nagyon fontos lépés a mai nap. A csatlakozás megkezdése, ez stratégiai jelentőségű. Azt reméljük, hogy Szerbia csatlakozása elsődleges prioritás marad. Az e-, Európai Unió nagyban hozzájárult ehhez az ország helyzetének a javításához, és általában a nyugat-balkáni helyzet javulásához. Ezt csak párbeszéddel lehet elérni. Az Európai Unió továbbra is a legfontosabb tényező ebben a régióban, amely hozzájárult a párbeszéd erősítéséhez pár, um, Szerbia és Koszovó között. Emellett az Európai Unió mindent megtett annak érdekében, hogy a balkáni problémák, nyugat-balkáni problémák megoldása minél hamarabb megtörténjen. Azt gondolom, hogy az Európai Unió nagyon fontos szerepet játszik a nyugat-balkáni országokban, és nagyobb népszerűségnek örvend, mint egyes Európai Uniós tagországokban. Azt reméljük, hogy ez az európai közeledés lehetővé teszi a bosznia-hercegovinai helyzet javulását is amit várunk Európától az az, hogy ne csökkentse a feltételeket, a standardeket a csatlakozással kapcsolatban. Tudjuk, hogy minden országnak magának kell előrelépni a csatlakozási folyamatban, és a saját adottságai és a saját érdemei alapján kell megítélni ezeket az országokat. Szerbia továbbra is ezen az európai ösvényen kíván előrelépni és teljesíteni minden feltételt. A E, a prioritásunk a jogállamiság teljes megvalósulása. Továbbra is konstruktív politikát, az együttműködés, regionális együttműködés politikáját kívánjuk megvalósítani. A miniszterek, külügyminiszterek konferenciája, a gazdasági miniszterek konferenciája ebben fontos keretet ad és ezen a konferencián elfogadtuk a következtetéseket, amelyekben pontosítottuk, hogy középtávon elengedhetetlen a feltételek teljesítése. Ami a 21, 21 fejezet átvilágítására sor került, és még tíz fejezet maradt. Nagyon fontos, hogy folytassuk ugyanebben a dinamikában, ugyanebben a lendületben a tárgyalásokat. A screening azt mutatta, hogy rendelkezésünkre állnak a meg, szükséges kapacitások, és hamarosan, hamarosan Szerbiában megvalósulhat az Aki Communiter. Tudatában vagyunk, hogy az Európai Uniós tagállamok azt remélik, hogy Szerbia nagyobb elkötelezettséget vállal a média szabadsága, a szólás szabadság biztosítása területén. Szerbia még a csatlakozás előtt igyekszik a politikai álláspontját közelíteni az Európai Uniós állásponthoz, és most elmondhatom, hogy jövő, éten, jövő évben egy nagyon fontos nemzetközi kötelezettség vár ránk az EBESZ elnöksége, és ez az eddig legfontosabb multilaterális e, e, feladat, ami vár ránk. Az elnökünk kompetens és pártatlan, és egy, pártatlan és elkötelezett elnökséget kívánunk biztosítani az ukrajnai konfliktus megoldásában, és ezt a szerepet kívánjuk játszani. A jelenlegi elnökséget Svájc adja, és igyekszünk a svájci munkát folytatni. A svájci elnökség nagyon fontos lépéseket tett, és mint ahogy mondtam, 2015-ben Szerbiára vár ez a feladat, 2016-ban pedig Németország veszi át tőlünk a stafétabotot. A legfontosabb prioritásunk a polgárok helyzetének javítása Szerbiában és Koszovóban is. A legfontosabb pontokról számít, számoltam be. Persze még sokkal hosszabb beszédet is tarthatnék. Hozzá szoktunk azonban már, hogy különböző nemzetközi és európai intézményekben találkozunk kollégáikkal szinte minden héten, de nem szabad szemet hunyni a helyszíni realitásokkal szemben sem. Ebben az összefüggésben nagyon nehéz ugye békét, stabilitást teremteni, holott mindemellett nagyon könnyű az eddig felépíteteket egy pillanat alatt romba dönteni. Nagyon fontos a politikai folyamatban való részvétel. A nyugat-balkáni népek képviselői vezetei, vezetőinek felépése nagyon fontos, és nem szabad elfelejtenünk ezeket a tényeket. Néhány napja az Európai Parlament Szerbiáról és Seseiről vitázott. Az Európai Parlament bármilyen témáról vitázhat, amiről csak ki kíván, de persze nem, azt is tudni kell, hogy nem Szerbia bocsátotta szabá, szabadon seset, úgyhogy ez nem a mi felelősségünk, és nem támasztottunk külön feltételeket, ami a sesej elleni eljárást illeti, ez már több éve tart, hogyan lehet az, hogy a törvényszék és a parlament nem reagált akkor, amikor a törvényszék feltételesen szabadlábra helyezte sesejt, és csak most reagál. A szerb kormányban többen is, és én is többen, többször is kijelentettük, hogy sesej a múlté, és hogy ez a politika nem élvezi Szerbia támogatását. Nem látom, nem értem, hogy miért teszik fel ezt a kérdést, miért nem reagáltak hamarabb. Tudnunk kell azt is, hogy ezeket a tevékenységeket illetően nem lehet kérdéseket feltenni, hogyha ezeket nem ítélték el korábban. Ami a parlament által elfogott állásfoglalást illeti, és a folytatott, az ezzel kapcsolatban folytatott vitákat illeti, eh, ezeket elemeztük, és ezzel kapcsolatban csalódásunknak kell hangot adnunk. Szerbia nagyon sokat változott, Szerbia már nem olyan, eh, mint annak idején, amikor Sesai elleni eh, eljárás megkezdődött eh, a hágai törvényszék előtt. A kormányunk 2012-ben eh, kezdte meg a eh, munkát. Mi nem ülhetnénk egy asztalnál eh, kollégámmal, hogyha nem változott volna meg Szerbia. Nagyon fontosnak tartom, hogy mindezt lássák, hogy ezt nem az Európai Unió érdekében tesszük ezeket a változásokat, hanem Szerbia érdekében. Mindezt szem előtt tartva, minden problémát meg lehet oldani bilaterálisan. Nem tudom, hogy Szerbiának és Horvátországnak miért nem jutott előbb eszébe bilaterálisan egyeztetni ezzel kapcsolatban. Az én horvátországi látogatásom nem tanácsolták, nem tanácsosnak tartották, mert ugyanazon a napon bocsátották feltételesen szabadlábra Sesejt. mindannyian nagyon jól tudják, hogy milyen nyilatkozatot tettem a médiának seseljel kapcsolatban. Ne felejtsük el, hogy nem lehet hátrafele nézni, és nem lehet a 20 évvel ezelőtti mintákat követni. Ez már nem használható, ez a minta, a helyzet megváltozott. Miért mondom ezt ma mind el? meg Koszovóval kapcsolatban is folyt itt egy vita. Nagyon fontos, hogy a háborús bűnösök felkutatására és a háborús bűnök kinyomozására egy nemzetközi törvényszékre van szükség. Mindez érinti a polgárokat, a polgárok életét eh, Szerbiában, és nem, mond, nem eh, említettem meg, hogy egyes koszovói albán vagy horvát tábornokokat is eh, szabadon engedett, vagy szabadlábra helyezett a törvényszék. Nem beszéltem arról a kampányról, amelyet Horvátország ban indítottak. Ezeket a dolgokat bilaterálisan kell megtárgyalni és tisztázni. Egyetértek azzal, hogy Sesej politikáját el kell ítélni, nem csak Szerb és nem Szerbiának kell ezt megtenni, mert Szerbia már elítélte őt és politikáját. Szerbiában most teljesen más politika folyik. Elnézést, hogy túl, muta, túl sokat beszéltem, és és elnézést, hogy hosszabbra nyúlt a beszédem, tehát, mint a többieké. Köszönöm szépen, néhány megjegyzést szeretnék fűzni az elhangzottakhoz. David McAllister kolléga jelen pillanatban Washingtonban van, ezért jelentéstevői szerepét nem tudja most itt betölteni ma. Ezért szeretném elmondani a következőket. Összességében a szerbiai fejleményeket pozitívan értékeljük, és úgy látjuk, hogy lépésenként eleget tesz a stabilitás és társulási egyezmény követelményeinek az ország, ezt mindenképpen pozitívan kell értékelnünk. Szerbiai látogatásom során is az volt a benyomásom, hogy komoly akarat alakult ki arra, hogy a politikai, jogállami és gazdasági területeken végrehajtsák a reformokat, és eleget tegyenek bizonyos követelményeknek a csatlakozási tárgyalások keretén belül. Mindannyian tudjuk, mennyire nehéz egy ilyen egész rendszert átalakítani, legyen szó az igazságszolgáltatásról, a közigazgatásról, vagy a nyugdíjrendszerről. Mindez persze hatalmas problémákat vet fel, bajba hoz egy-egy kormányt a nyilvánosság előtt, de a miniszterelnökkel és a külügyminiszterrel folytatott megbeszéléseim során az volt a benyomásom, hogy megvan a politikai szándék az előrelépésre, és a korrupció elleni küzdelem területén is eredményeket kíván elérni az ország. Biztos vagyok abban is, hogy Szerbia konstruktívan fog együttműködni az új Civil Protection Mechanism keretein belül az Európai Bizottság felszólítására. Abban is biztos vagyok, hogy a Koszovóval kapcsolatos szerb lépéseket folytatni fogják a felek, Mindkét féllel tárgyalva úgy látom, hogy mindkét fél megpróbál a körülményekhez mérten előrelépést elérni. Remélhetőleg sikerül úgy előre haladni ezen az úton, hogy ez végül ne hátráltassa a csatlakozási folyamatokat. Ezt mindenképpen támogatnunk kell. Szerbia hagyományosan nagyon jó kapcsolatokat ápol Oroszországgal, így Szerbiának egy különleges lehetősége van hozzájárulni a békés megoldás megtalálásához. Hozzájárulhat ehhez az EBESZ elnöksége betöltése során is 2015-ben. Mindenképpen támogatnunk kell ezt. Tudjuk persze azt is, hogy Szerbiában még sok a fennálló probléma. Szóltam a korrupcióról, az igazságszolgáltatási reformról, de az a benyomásom, ahogyan már elmondtam, hogy az ország megkívánja oldani ezeket a problémákat. Szerbiában is, ahogy másodt is, nagyon kemény viták zajlanak, többek között a múlta való szembenézésről és a jövő alakításáról is. Konrád Adenauer Németország első, első kancellárja azt mondta, hogy a történelem szerepe az, hogy levonjuk belőle a tanulságokat azért, hogy a jövőnk jobb legyen. A történelmnek nem az a szerepe, hogy visszatérjünk a régi mintákhoz. Azt hiszem, ez Szerbiával kapcsolatosan is, de általában véve is megfontolandó részünkről, politikusok részéről. Köszönöm szépen. Most pedig a vita következik. Elsőként Plenkovics úrnak adom meg a szót. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, Brokor, köszönöm szépen a miniszterek önöknek is a felszólalásokat. Minden ország ambícióját támogatom az Európai Unióhoz való csatlakozásra, és külön üdvözlöm Montenegro előrelépését ezen az úton. Nagyon örülnék, hogyha végre sikerülne megnyitni a csatlakozási tárgyalásokat Macedóniával is. Macedónia és Albánia részéről Reménykedem abban, hogy sikerül az ellenzéket is bevonni a politikai folyamatokat, ez hozzásegíti a hitelességhez az országot. Bosznia-Hercegovina különös prioritá- külön prioritásunk, különös tekintettel az október 12-i választásokra, és várjuk az új kormány megalakulását, ahol remélhetőleg az összes konstitutív eh, nemzet képviselteti magát megfelelően. Ami Dacic szerb, szerb külügyminiszter megjegyzéseit illeti, az Európai Parlament seseljel kapcsolatos állásfoglalására vonatkozólag, annyit szeretnék mondani, hogy azt láthattuk, hogy az IKT részéről Brammertz úr nagyon gyorsan reagált, azt kérte, hogy Sesej térjen vissza Hágába. Miniszter úr, ön elmondta, hogy az Európai Unió nagyon népszerű Szerbiában. Remélem, hogy az európai értékek ugyanilyen népszerűek az országban. Sesej háborús uszító retorikája Szerbiába való visszatérte után annyira elfogadhatatlan, annyira megdöbbentő volt, hogy elvárható lett volna, hogy a szerb hatóságok elítéljék ezt. Ezt hiányoltuk. Ez volt az Európai Parlament fő üzenete hogyha hiteles csatlakozási tárgyalásokat szeretnének folytatni, és itt a hitelesség tényleg nagyon fontos, és folytatni akarják az integrációs utat, akkor el kell ítélni ezt a fajta retorikát, amely 20 évvel beti vissza a régiót. Szerintem Hága részéről hiba volt, sejt szabadlábra bocsátani, de fontos, hogy önök világos álláspontot képviseljenek ebben. Köszönöm. Elnök úr mikrofon nélkül szólt hozzá. Köszönöm szépen, elnök úr. A tesszalonikai egyezményről beszélt teljes joggal. Eh, Novemberben Franciaország külügyminisztere emlékeztetett arra, hogy Szerbia csatlakozása az Európai Unióhoz prioritásos cél a stabilitás szempontjából. Tudjuk, hogy az Európai Unió bővítése öt évre, erre öt éves moratórium vonatkozik, egy technikai moratórium, továbbra is azt reméljük, hogy elkötelezettek a nyugat-balkáni országok a közeledéshez ez. Ami a moratóriumot illeti, példaértékű tárgyalásokat kell ez alatt az idő alatt folytatni. A bővítés csak egy hosszú tárgyalás után történhet meg, és ez alatt az idő alatt prioritásokat kell meghatároznunk. Tudjuk, hogy milyen nehézségeket tapasztalhatunk a múltban. Az együttműködés és a verifikációs mechanizmus érvénye, mechanizmusnak érvényesülnie kell a csatlakozás után az olyan területekre, amelyek nem kielégítőek. Azt reméljük, hogy a teljes mérték, hogy az országok teljes mértékben felkészülnek az aki kommunitér elfogadására és az európai szolidaritás vállalat vállalni tudják. Ehhez hatékony közigazgatásra és kielégítő igazságszolgáltatásra van ö, szükség. A jogállamiság és az igazságszolgáltatás fejezeteket emeljük mindig ki, ez jó dolog, de talán előbbre kellene lépni, más fejezetekről is beszélni kell, mielőtt ezen két kulcsfontosságú fejezet még lezárulna, és mindenki számára kielégítő lenne. Az józan prioritásokat kell meghatározni, és az Európai Unión belül a harmonikus kapcsolatokra törekedni. Köszönöm. Elnök úr mikrofon nélkül szól hozzá. Hvala lépa, predsednik. Najprej bi vas lepo pozdravila in... Elnök úr, először is én magam is szeretném köszönteni itt meghívott vendégeinket, és élvezhetik teljes támogatásomat ebben a folyamatban. Nagy örömmel látom azt a politikai akaratot, amelyet mindannyian bizonyítottak az imént. Három megjegyzésem lenne. Nem szeretném felkavarni a helyzetet, de azért lenne három megjegyzésem az összes országgal kapcsolatban. Először is a korrupciót illetően. Óriási probléma ez. De ami még ennél is nagyobb probléma, a média pluralizmus, a média szabadság, a politikai és gazdasági nyomás, újságírók elleni támadások független nyomozás nélkül. Ez nem a modern társadalom jellemzője. Azt hiszem, hogy többet kell tenniük a független újságírás érdekében megfelelő környezetet kell létrehozniuk, ugyanis, hogyha nyomást gyakorolnak az újságírókra, az nem szolgálja a társadalom, a demokratikus társadalom érdekét. Találkoztam nyugat-balkáni régióból származó aktivistákkal, például LMBT jogok támogató aktivistákkal, a homofóbia óriási probléma, ezzel kapcsolatban is többet kell tenniük. Egyre több megjegyzést, beszámolót hallhatunk a diszkriminációról, az LMBT és más kiszolgáltatott csoportok, például kisebbségi közösségekhez tartozó lakosok elleni támadásokról. Ezt mindenkit szeretnék erre felszólítani. Elnök úr mikrofon nélkül. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindig is támogattuk az Európai Unió bővítését a nyugat-balkáni régidóban, és külön Elnökségünk alatt külön hangsúlyt helyeztünk a nyugat-balkáni országok európai perspektívájára, és aktívan támogattuk őket az európai integrációban. Ez a célkitűzés szorosan kötődik a nemzetközi reformok, illetve nemzeti reformok végrehajtásával a tagjelölt országokban, illetve a kopenhágai kritériumoknak való megfelelés, a jó szomszédsági kapcsolatok, jó szomszédi kapcsolatok megvalósítása, megbékélés tekintetében és a negatív nacionalizmus elutasításában. Ami pedig a bizottság bővítési csomagját illeti, támogatjuk, hogy először is a politikai és gazdasági kritériumokat, illetve közigazgatási reformokat, szomszédi kapcsolatokat kell megvalósítani. Ez ugyanis a csatlakozási folyamatnak egy előfeltétele. Egyetértünk azzal az értékeléssel is, amelyet a bizottság a bővítési országokról készített, ami pedig a firomot illeti. Azt hiszem, hogy az Európai Unió Skopjének vegyes üzeneteket küld, úgy hiszem, hogy biztosítani kell, hogy a reformok hiányával kapcsolatban ne használjuk a libiként a névkérdés megoldatlanságát. Ezen ország európai perspektívája akkor valósulhat meg, hogyha a feltételeknek, az Európai Uniós feltétlenek nek megfelel, a jó szomszédi politikát, illetve a névkérdés megoldását is beleértve. Elnök úr mikrofon nélkül. Hvala lijepa. Podržavam politiku proširenja, podržavam sve pregovore, znam... Köszönöm szépen, én is támogatom a bővítési politikát, támogatom a tárgyalásokat. Néha ezek nehezebbek, néha nem annyira nehezek, de nem szeretném, hogyha bármelyik ország feladná, ugyanis a stabil nyugat-balkáni régió stabil Európát is jelent. Szeretném tudni, hogy Dacsics úr arroganciája, szeretném elmondani, hogy Dacsics úr arroganciáját nem fogadjuk jó szívvel itt az Európai Parlamentben. Mi nem kértük, hogy Szerbia pontosítsa, hogy Sesei úr mit mondott, egyszerűen azt akarjuk a szerb kormánytól, hogy világosan mondja ki, hogy nem támogatja Sesej úr nyilatkozatait. Ugyanis azt tudjuk, hogy Dacsics úr szor, közeli kollégája volt Sesej úrnak, tehát azt szeretnénk, hogyha a szerb kormány nagyon világosan elzárkózna, elhatárolódna Sesej megjegyzéseitől. Köszönöm. Elnök úr mikrofon nélkül. Thank you, thank you very much, uh, uh, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr! A luxemburgi külügyi tanácson szintén figyelemmel kísértük az nyugat-balkáni országok által elért haladást. Nagyon örülök, hogy itt vannak a képviselők, és az Európai Parlamentnek is, illetve az Európai Bizottságnak szeretnék köszönetet mondani, hogy kidolgozták ezt a hasznos dokumentumot, amikor, ami jó alapul szolgálhat a bővítés megvitatásához. A munkadokumentumra szeretnék most utalni. Idézném tehát, az ország specifikus kihívások, amelyek olyan komoly problémákat illetnek, amelyek a blokkolták eddig a bővítési folyamatot, ezeket kezelni kell. E problémákat tehát kezelni kell, ez azt jelenti, hogy ne csupán körülírjuk ezeket a problémákat, hanem világosan pontosítsuk, világosan kezeljük, és mérnünk kell azt is, hogy az Európai Unió milyen erőfeszítéseket tesz e problémák megoldásába, és azt is mérni kell, kell, hogy az érintett országok milyen erőfeszítéseket tesznek az ország specifikus kihívások leküzdésében. Az elkövetkezendő öt évben ezt kell tennünk, és lezárásképpen pedig a nyugat-balkáni országoknak sok sikert kívánok a reformjaikhoz. Emlékeztetném őket azokra, hogy a megbékélésre további is erőfeszítéseket fordítsanak nem csak az országok között, hanem az országon belül is megbékélést támogassák az etnikai csoportok között között, illetve az ellenzék és a parlamenti többség között. Köszönöm szépen. Liberal Group, Kirchhoff. Liberális frakció következik. Nagyon röviden fogok szólni, mondja Kjucsjuk úr. Tisztelt kollégák, tisztelt miniszter urak, a kérdésem Szerbiára vonatkozik. Októberben Szerbia Vladimir Putyin hatására különböző megállapodásokat adott ki az Oroszországgal való együttműködésről, kölcsönös védelem, illetve a titkosított információ kölcsönös védelmére vonatkozóan. Az Európai Uniós szankciókat pedig, ami az Oroszországra vonatkozik, ne ítélje el. A déli áramlatra is utalnék, és a tegnapi fordulatok után szeretném megkérdezni, hogy hajlandóak-e Oroszország ellen alkalmazni, végrehajtani a szankciókat. Thank you, Chairman. I want to express the... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném elmondani, Svédország nagy mértékben támogatja a bővítést, hagyományosan mindig is támogattuk a bővítést, azt hiszem ez jól ismert tény. Szeretném ugyanakkor hangsúlyozni annak a lehetőségét is, hogy milyen motiváló erő lehet ez a csatlakozó országok számára, amelyek egy jobb jövőt szeretnének biztosítani a maguk számára. Svédország részéről mi szeretnénk támogatás segítséget nyújtani, úgy gondoljuk, hogy sok lehetőség adódik az együttműködésre azon országokkal, amelyek a nyugat-európai út, utat szeretnék követni. Úgy gondoljuk, az értékek területén nagyon fontos együttműködési lehetőségek mutatkoznak, főként az, az emberi jogok, a demokrácia, az egyenlőség, az LGBT közösséghez tartozók tiszteletben tartása és a megkülönböztetés tilalma területén. Támogatni szeretnénk önöket a munkájukban, ahogyan elmondtam. Nagy mértékben támogatjuk a bővítést, és remélhetőleg a jövőben még több országot üdvözölhetünk az Európai Unió családjában hogyha készen állnak erre, és hogyha eleget tesznek a feltételeknek, akkor mindenképpen felvételt kell, hogy nyerjenek az Európai Unióba. Ez egy olyan vélemény, amelyet a svéd parlament nagymértékben támogat. Köszönöm szépen, elnök úr. Az elnök úr sajnos mikrofon nélkül beszél. Lochbéler képviselő, köszönöm szépen, elnök úr. Hogyha elolvassuk a Nyugat-Balkánnal kapcsolatos haladási jelentést, akkor azt láthatjuk, hogy a 23-as fejezet világosan kimondja minden ország esetében, hogy a, a romák, az egyiptomi kisebbségek és az askáli kisebbség helyzete rendkívül fontos. Azt láthatjuk, hogy a romák nagyon, helyzete nagyon rossz, ami az oktatáshoz, lakhatáshoz való jogot, illetve a szociális rendszerekhez való hozzáférést illeti. Ezért azt szeretném kérdezni, hogy mi a véleményük a külügyminiszter uraknak erről, ha lesz még alkalmuk reagálni, és szeretném megkérdezni, hogy az egyes országok milyen lépéseket tesznek a helyzet javítására. Szeretnék az AFET titkárságához és intézni néhány szót. Nagyon köszönöm az ülés dokumentumok előkészítését, de ha megnézem a munkadokumentumot, a Nyugat-Balkánra vonatkozó kihívásokra vonatkozóan, akkor a romák helyzetét csak egyetlen egy országgal összefüggésben említi ezt a szöveg. Örülnék, hogyha ezt a problémát a valóságnak megfelelőbben ábrázolnák a szövegekben a jövőben. Köszönöm. not here anymore. Nincs már itt. Azt, uh, Frau Beck. Beck asszony. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Igazi öröm hat külügyminisztert itt látni együtt, miután Tudjuk, hogy Jugoszlávia milyen véres módon esett szét, nagyon jól emlékszem azokra az időkre. A közös út az Európai Unió irányába. Ezen az úton ez az út veszélybe sodródhat, ugyanis ahogy tegnap is beszéltünk róla, Oroszország új geostratégiai érdekeket követ, amelyeket világosan kifejezésre is juttatott, amikor a biztonsági tanácsban az Euró, EUFOR mandátumot kívántak meghosszabbítani. Eddig konszenzus uralkodott erről teljes körűen, most pedig Vitali Csurkin, orosz ENSZ nagykövet, elmondta, Oroszország ellenez mindenféle nemzetközi haderő jelenlétet Boszniában, mert Ezáltal felgyorsítják az ország közeledését az EU-hoz és a NATO-hoz. Attól tartok, hogy lehet, hogy olyasmire kell fel, kellene felkészülnünk, vagy kell felkészülnünk, amit még egyelőre nem tudunk látni, vagy nem akarunk látni. Fennállhat például az a veszély, hogy a Republika Srpska, tehát a boszniai szerb köztársaság referendumot tarthat, és kinyilváníthatja függetlenségét, ahogyan láttuk azt például Abháziában, eh, a Nyeszteren túli területeken és Ukrajna kerületi rész, eh, keleti részén és a Krimfélszigeten is. Kérem, Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem is lenne egy kérdésem Albánia külügyminiszterihez de nem látom, hogy itt lenne a teremben, úgyhogy lemondok most a hozzászólási időmről, talán később szólok hozzá. Is he here still? Andronius Atsubalis. Andronius Atsubalis. Zsolt Nemet. Nemet Zsolt. Thank you, Elmar, for the floor. Köszönöm szépen, Elmár. Gratulálni szeretnék a kollégáknak a Magyar Parlament nevében. Szeretném kifejezni hálámat ezekhez a, és hogy meghívtak bennünket erre az ülésre, az Európai Parlament be, és hamarosan ugyanebben a formátumban újra találkozhatunk. Elmar Brocknak hálás vagyok, hogy megszervezte ezt az eszmecserét, hogy találkozzunk az európai parlamenti kollégákkal és a nyugat-balkáni külügyminiszterekkel. Azt gondolom, hogy ez a Progress Report nagyon ö, hang, hang, ö, hasznos, lényegre törő és pontos. Nagyon fontosnak tartjuk a kisebbségek ügyét, ez történelmi jelentőségű számunkra. A szerb-magyar megbékélési folyamat, amelynek keretében hálások vagyunk Tacsics úrnak, Nikolics úrnak, Vucsics úrnak, miniszterelnöknek, el kell mondanom, hogy osztom Dacsics úr mm, aggodalmait seseljel kapcsolatban. Ezt pontosan kell elemezni, ezt a kérdést, hogy az ördögben lehetett, eh, történhetett ez meg, hogy visszatérjen Szerbiába. Ami a Nyugat-Balkánt illeti, nem szabad elfelejtenünk, hogy a Nyugat-Balkáni helyzet még romolhat is. Van itt egy nagyon fontos megjegyzés, amelyet Beck asszonytól hallottunk, hogy az orosz külpolitika igyekszik megváltoztatni a Bosznia-Hercegovinával kapcsolatos fellépést. Egyértelmű fellépést mutatnak, jelenlétet mutatnak például az energiaszektorban már egy évtizede. Aztán ne felejtsük el, hogy a radikális iszlám is elterjedhet a Nyugat-Balkánon. Úgyhogy ne felejtsük el, hogy a vákumok veszélyesek lehetnek. Ahogy Juncker mondta néhány héttel ezelőtt, hogy öt éven keresztül nem lesz bővítés Európában, hanem Szuhockára emlékszem, a lengyel külügyminiszterre, aki azt mondta, hogy a közép-európai országok egy évtizeden át hallották azt, hogy még öt évig kell várni, még öt évig kell várni. Remélem, hogy ez az öt év majd nem olyan öt év lesz, mint eh, amit mi tapasztalhattunk. Azt remélem, hogy a tanács eh, elnöke és a bizottság elnöke és az új Európai Uniós vezetés lehetővé teszi majd azt, hogy pozitív nyilatkozatok, gesztusok fogalmazódjanak meg Nyugat-Balkán felé, főleg mivel most az Antal József épületben ülünk, és az első magyar demokratikus választás 25. évfordulója következik. Kedves kollégák, föltennék egy kérdést. Igen, biztosítanunk kell, hogy a nyugat-balkáni országok eh, készek legyenek a bővítésre, de mi a helyzet az Európai eh, Unióval? Erről is írhatnánk egy jelentést. Az Európai Unió kész a bővítésre? Eh, képesek vagyunk befogadni ezt a hat országot? A nyugat-balkán az probléma, vagy a megoldás részét jelenti-e az európai gazdasági válságra? mentális, gazdasági és politikai felkészülésre van szükség a nyugat-balkáni országokkal kapcsolatban. Köszönöm szépen! Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr! Üdvözlöm a külügyminisztereket! Nagyon örülök, hogy ilyen szépen egymás mellett foglalnak helyet. Hogyha még egy külügyminiszter lenne a körükben, akkor a csodálatos heteknek hívnám önöket. A bővítési folyamat nem folytatódhat a kölcsönös bizalom, megértés és támogatás nélkül. A régióban élők és az Európai Unióban élők támogatását kell megnyernünk. Hosszú távú megoldást kell találni ezekre a problémákra, és pozitívan alakítani a bővítést. Hogyha ebben sikertelenek leszünk, kudarcot vallunk, akkor ez több évre visszavethet bennünket. Néhány pozitív lépést emelnék ki. Montenegro és Szerbia megkezdték a tárgyalásokat, a Albánia jelölt státusz kapott. De vannak hosszú távú problémák is. A macedóniai helyzet romlása, belső frusztráció az országban. Azt hiszem, hogy a jövőben ezt nem bilaterális problémának, hanem európai kérdésnek kell tekinteni. Bosznia-Hercegovinában láttuk, hogy az a belső struktúrák és politika hogy tudja visszatartani az országot a fejlődéstől. <clears throat> Meg kell találnunk a lehetőséget arra, hogy újra beinduljon az ország fejlődése. Szerbia, Koszovó, Szerbia, Albánia kapcsolatai nak normalizálása elengedhetetlen a régiós dinamikában. Azok a zavaró folyamatok, mint a parlament bolykotja Macedóniában, Albániában, ezek nagyon zavaró gyakorlatok. Aztán a harmadik országok csatlakozása a cfsp hez és Fontos lenne ezeket a kérdéseket felvenni, felvetni. Köszönöm szépen, elnök úr. Uh, two things. Um, the... Két dolog. Egyrészt, egyrészt nagyon élvezetes volt ez a nap, látni az előrelépést a nyugat-balkáni országokban az elmúlt években, és hogyha valaki ezekbe az országokba látogat, ott az elmúlt 25 évben látták, hogy micsoda hatalmas előrelépésre került sor. Ez az egyik oldal. A másik oldal, ez kicsit aggasztó. Hallottam olyan dolgokat, amelyek nem igazán hasznosak. Valljuk csak be, hogy egyesek úgy gondolják, hogy nem szabad beavatkozni más ország problémájába, de sesej mindenkinek probléma, és a 20.-21. századról tart, század elé tart tükröt. Minden nemzetnek megvan a maga seselje, ez az egyik dolog. A másik dolog természetesen a történelmi eseményekre vetett pillantás nagyon különböző nemzetről nemzetre, és általában a szomszédok látják különbözőképpen ugyanazokat az eseményeket. Ez teljesen világos. De nem szabad egyetlen országot sem arra kényszeríteni, hogy a mi történelemnek a mi általunk adott értelmezését elfogadja a, lehet, hogy a történelmet hasonlóképpen látjuk, de soha nem fogjuk egyformán látni. Ezt a folyamatot elfogadtuk az Európai Unióban, és nem kényszeríthetünk senkit arra, hogy ugyanúgy lássa a történelmet, mint mi. Ez nem fog jó eredményeket szülni, és ez a közös jövőnk érdeke, hogy ezt elfogadjuk, és ne a múltba nézzük. Elnök úr, először is mindannyian egyetértünk abban, hogy az európai perspektíva Nyugat-Balkánon kapcsolatban olyan út, ahonnan nem lehet visszatérni nem lehet visszatérni azokhoz a szörnyű eseményekhez, amelyeket a régió megélt. Árnyékjelentés tevőként Montenegróval kapcsolatban szeretném elmondani, illetve megkérdezni a montenegrói képviselőt, hogy a jogalkotási keret területén a pártok finanszírozásával kapcsolatban milyen intézkedéseket hoztak, illetve a korrupcióval kapcsolatban milyen független hatóságok létrehozását támogatták. Macedóniai Arim képviselőjét szeretném fel, megkérdezni, hogy lehet hogy gazdasági előrelépéseket értek el, de az igazságos megoldásnak mindenképpen az észszerűségen kell alapulnia, és a két ország közötti kapcsolatot pedig helyreállítani. Köszönöm szépen, elnök úr. a nyugat-balkáni országok képviselőit, illetve külügyminisztereit üdvözöljük itt. Románia mindig is támogatta azon tagjelölt országok csatlakozását, Európai Unióhoz való csatlakozását, amelyek azt kérvényezték, illetve megfelelnek a feltételeknek. Ennek alapvető eleme pedig az, hogy a tagállamok hogyan haladnak a 2014-es bővítési csomagot üdvözöljük, amely megerősíti az elkötelezettséget a bővítési folyamattal kapcsolatban a kopenhágai kritériumok tiszteletben tartása alapján. És hogy a csatlakozás ütemét az egyedi előrelépések, illetve a haladás üteme határozza meg minden egyes ország esetében. Örültünk volna, hogyha a tanács egyértelmű üzenetet ad a bővítési politikával kapcsolatban. Az említett kritériumok tiszteletben tartása esetében a lehetséges tagjelölt államoknál. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, miniszterek, nyugat-balkáni külügyminiszterek. Számunkra Bulgáriában nagyon világos, hogy csak hogy az egyetlen megfelelő útja a Nyugat-Balkán számára, az az, hogyha idővel az Európai Unió tagjává válnak. Ez lesz a fejlődés, a jólét útja, és azt se feles, felejtsük el, hogy ezek az országok történelmi, kulturális szempontból Európa tagjai, azonban nem szabad elhallgatni, hogy Szerbiában és Koszovóban milyen aggasztó az emberi jogi helyzet. Ez különösen fontos kérdés. Macedóniából, Szerbiából nagyon aggasztó információkat kapunk arról, hogy a nemzeti identitás alapján politikai üldöztetés ér bizonyos személyeket. Ezeket az állításokat remélem, hogy meg tudják cáfolni. Itt ugyanis úgy érezzük, hogy nem tartják tiszteletben az emberi jogokat. Danke, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a dél-kelet-európai országok külügyminisztereinek, és minden hozzászólót támogatok. Nagyon fontosnak tartom az előrelépést, ami pedig, a, mivel Bosznia-Hercegovinai delegáció alelnöke vagyok, külön érdekel ez az ország, és azt remélem, hogy itt nagy előrelépésre kerül sor hamarosan. Mivel most minden szem, minden tekintettel Szerbiára vetődik, sokan említik Sesei ügyét, illetve Szerbiának Oroszországhoz fűződő viszonyát. Egyesek említették azt a parádét, amilyen keretben fogadták Putint, illetve a határmenti helyzetet, ami az Európai Unió határa is. A miniszterelnököt lehet, hogy félreértették a legutóbbi hozzászólásában, de az ott azt mondta, hogy Szerbiának hozzá kellene férnie a tengerhez. Nem azt akarjuk, hogy semleges legyen Szerbia, de hogy, de hogy az Európai Unió mellett foglaljon állást, illetve ehhez közeli álláspontot képviseljen. Ami sejt illeti, nem akarjuk destabilizálni Szerbiát, hanem azt, hogy szeretnénk, hogyha tiszteletben tartaná az európai értékeket. Prámec tegnapi e, nyilatkozata szerint, mely szerint Csesejt vissza kell e, jutatni Hágába, világosá kell tenniük, hogy elhatárolódnak ettől az ügytől. És azt is szeretnénk, hogyha kimondanák, hogy ez európai értékeket képviselik, és, és elhatárolódnak, se sejtől. Ez nagyon fontos. Tiszteletben kell tartani a parlament állásfoglalását is, amelyet nagy sikerrel, nagy többséggel fogadtunk el. Hvala predsjedniče, pozdravljam prisutne ministre i ovaj format razmjene. Köszönöm szépen. Üdvözlöm a külügyminisztereket, illetve a vita formátumát itt az Európai Parlamentben. Az Európai Unióban az Európai Unióra semmilyen nyomást nem gyakorolnak, nem sürgeti semmi az Európai Uniót a bővítés folytatásában, ahogyan Juncker úr szavai is ezt tükrözték, hiszen kevesebb a az erőforrás, ami rendelkezésre áll. Ezzel együtt a belső reformokat, a jó kezdeményezéseket lehet támogatni, mint például a brit-német támogatás, amely Bosznia-Hercegovinát segíti az Európai Unióba vezető úton, a kormányok részéről is természetesen szerepvállalást igényel ez, mégpedig a nyugat-balkáni országok vezetőire gondolok, itt ez legalább annyira fontos. A nyugat-balkán ugyanis a közeljövőben nem lesz tagja az Európai Uniónak. Horvátország például az egyik nyugat-balkáni országgal határos, és azt is tudom, hogy a nyugat-balkáni csatlakozás lesz a bővítés utolsó szakasza. A felelősségünk az is, hogy először is begyógyítsuk azokat a sebeket, amelyeket a közelmúlt a háborúi okoztak. Dacsics úrnak azt szeretném mondani, hogy a sesejel kapcsolatos európai parlamenti állásfoglalás olyan téma, amit figyelembe kell venniük, mi ugyanis elítéltük azt, amit önök nem tettek meg. A háborúra úszító nyilatkozatai seseinek mi egyértelműen elutasítottuk. Ezt önöknek is meg kell tenniük, hogy helyreálljon a béke a nyugat-balkáni régióban és ön pedig csak a szomszédos országokat szidalmazta ezzel kapcsolatban. Kérem, hogy ezt vegye figyelembe. Thank you, Chair. Uh, I welcome the current... Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a jelenlegi helyzetet a Nyugat-Balkánon. Világos, hogy sokkal jobb a helyzet, mint két évvel ezelőtt. Üdvözlöm azt a tényt is, hogy a külügyminiszterek ellátogattak ma ide, és köszönöm a hozzászólásaikat is. A különböző nyugat-balkáni országok különböző sebességgel haladnak az Európai Unió felé vezető úton. Támogatom a bővítést, aggaszt, ami Boszniában történik. Az Európai Unió a maga részéről erőfeszítéseket tesz, láthattuk, hogy Németország és az Egyesült Királyság és egy kiváló kezdeményezést indított útjára. Üdvözlöm Hán és Mogherini biztosok látogatását, és én is el fogok látogatni Boszniában. Nagyon fontos, hogy mielőbb létrejöjjön egy működőképes kormány az országban, amely elkezdi azt a munkát, amelyre mindenképpen szükség van, változásokra van szükség, főként a korrupció felszámolásában és a gazdaság fellendítésében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Rövid leszek. Magától értetődik, hogy támogatjuk, teljes mértékben támogatjuk a nyugat-balkáni csatlakozási folyamatot, és románként különösen örülök annak, hogy itt láthatjuk ezeket az országokat, ezen országok képviselőit, akik tárgyalnak tárgyalásokat folytatnak. Gondoljunk csak bele, mi lenne, hogyha ezek az országok nem rendelkeznének európai perspektívával a mai nagyon nehéz időkben. Két baráti tanács, erősítsék meg a regionális együttműködést, hiszen ez erőfeltétele a bővítésnek, és a koordináció nagyon fontos a csatlakozás előtti illetve előcsatlakozási források felhasználásában is, főként az infrastruktúra területén legyen szó akár vasúti projektekről és másokról. Továbbá nagyon fontos, hogy különös tekintette Albániára és Macedóniára véget érjen a bolykott a belpolitikai életben, ez rossz az országnak, és végül saját jelenlegi eredményeiken kell, eredményeikre való tekintettel kell mérni ezeket az országokat, az országok teljesítményét, nem pedig a múlt eseményei alapján. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is üdvözlöm a nyugat-balkáni külügyminisztereket. És a jó szomszédsággal kapcsolatos szép szavakat kívánom itt említeni. Görögország, a Görögországgal való kapcsolatok területén ezek romantikus, szép szólamok voltak. Görögország erőfeszítéseket tesz, ez nem mindig figyelhető meg a szomszédos országnál. Ami pedig a nyelv használatát illeti, a válasz, amit kaptam az Európai Parlamenttől, az az volt, hogy tiszteletben kell tartani a biztonsági tanács határozatát mindenkinek. Ez teljesen igaz, de ez nem volt eddig így, nem tartották ezt eddig tiszteletben. A kollégák folyamatosan megsértik a biztonsági tanács eh, határozatát azáltal, hogy, hogy eh, Firomot Macedóniának hívják. Eh, emlékeztetni szeretnék arra, hogy ha ez, országa, ha ez az ország ezt a nevet kívánja használni. Lehet, hogy a kormány változik, de ez el nem lesz így, hogy tehát nem e, e, fogják a görögök elfogadni ennek az országnak a csatlakozását az Európai Unióhoz ezen a néven. Köszönöm szépen. Most azt javaslom, hogy a külügyminisztereknek a fordított sorrendben adjunk lehetőséget válaszolni, de még lenne egy megjegyzésem előtte. A történelemből tudom, hogy milyen sok minden választ el bennünket egymástól, és még mindig csodának tartom az, hogy 1950. május 9-én, öt évvel a második világháború után a francia külügyminiszter Robert Schuman azt a javaslatot tette nekünk németeknek, hogy a teljes, teljes egyenrangúság eh, és diszkrimináció mentesség elve alapján működjünk együtt. Azt hiszem, hogy ahogy a második eh, világháborúban elkövetett szörnyűségek és a holokauszt eh, tükrében ezt, ez nem volt várható. És ez az egyik legnagyobb tett, hogy ezt megtették a franciák, hogy Robert Schumann nem kapott ezért béke Nobel-díjat, e, Nobel békedíjat, ez számomra nagy-nagy hiba. Ez, ő, ő volt az egyik legnagyobb béke teremtő személy. Öt évvel a borzasztó világháború után tette ezt az ajánlatot. És ez az európai egység ki, lényege, hogy nem lovagolunk a múlt van elkövetett szörnyűségeken, illetve ezekről természetesen megemlékezünk, de, de emellett jövőben nézünk, egymásnak kezet nyújtunk, és az Európai Uniónak meg kell próbálnia a problémákat megoldani, és minden mellett igyekeznie kell olyan jogrendet kialakítani, közös jogrendet, amelyben ilyen hibák már nem merülnek fel. Ebben az, ezen az alapon kell együttműködni, ez a legfontosabb, ez a lényege az európai um, egységesülésnek. Hogyha ezt sikerül, elérni, akkor a jövőbeni generációknak sikerült elkerülniük azt, amit mi vagy elődeink korábban egymás ellen elkövettek. Ebben az összefüggésben, tehát fontos, hogy többet beszéljünk egymással, eszmecserét folytassunk, senkit ne zárjunk ki, ezt mindenkinek mondom. Ez az az alap, amelyen a bővítési folyamatot folytatni lehet az balkáni térség, amely évtizedekig, évszázadokig háborúk színhelye volt, ez az előfeltétel annak, hogy ez a térség közös békés jövő elé nézzen. Azt remélem, hogy ez a csatlakozási folyamat ezen az úton visz minket előre. Ich würde jetzt bitten, dass Most azt kérem, hogy a fordított sorrendben szóljanak hozzá a külügyminiszterek. Jó lenne, ha négy-öt percben sikerülne reagálniuk a külügyminisztereknek. Nyilván nem kell minden kérdésre részleteiben válaszolni, de a adom meg a szót. Köszönöm szépen, akkor én kezdem. Amikor hozzászóltam, nem kívántam arrogáns lenni, hogy Tamásics asszony mondta, egyszerűen az álláspontunkat mutattam be. Egy olyan problémáról van szó, amely a Szerbia szembenéz. Ez azt jelenti, hogy Sesei, Sesei személyét egy igazságszolgáltatási cirkusz veszi körül. Ezt ránk kényszerítették, ezt a problémát. Szerbia ebben nem vett részt eredetileg. Természetesen politikai értelemben a a kormány, a miniszterelnök, a, a, az elnök, én is világosá tettük, hogy ez a politika nem élvez támogatást Szerbiában és hogy egyetlen normálisan gondolkodó személy sem támogathat ilyen politikát Szerbiában manapság. Ezt világosá tettük, világosan megfogalmaztuk. Lehet, hogy az Európai Unió képviselője Belgrádban jobban megértette a helyzetet, hogy miről van szó, hiszen a képviselet vezetője elmondta, hogy világos a szerb álláspont, világos az Európai Bizottság álláspontja is, úgyhogy nem kellett magyarázkodnunk, főleg ami Tomásics asszony vádaskodásait illeti. Én teljes mértékben tiszteletben tartom a horvátok, által, horvátok, horvát választók döntését. A Horvátország Elhangzott ugyanis a horvát tévében, hogy akinek nem tetszik Horvátország, az, az mehet. Nos, én nem tudom elfogadni a képviselő asszony rendre, utásai, rendre utásításait. És én sosem, soha nem voltam, soha nem működtem együtt Cseselyjel, mint ahogy ezt tudhatják. Manapság Szer Szerbiában az Egyesült Államok, a szerb és a horvát hadsereg egy, és Macedónia és Románia hadsereg egy közös katonai gyakorlatot végzett, tehát nagyon jó az együttműködés. Ami Oroszországot illeti, nos itt Szerbiának teljesen egyértelmű az európai orientációja. Plenkovics úrral egyetértek. Ezt a retorikát el kell ítélni, ami sesejt szavait illeti, ez világos, de legyünk azért őszinték, minden mindenütt minden el kell ezt ítélni, nem csak a szomszéd fele kell tekingetni. Ami az anti-Ciril kampányt illeti Horvátországban, ugye tudják, hogy mit, mi mindent kell tenni annak érdekében, hogy normalizáljuk a kapcsolatokat. Belügyminiszterként nagyon jó együttműködésem volt Horvátországgal. Nagyon jó kapcsolatokat építettünk Belgrád és Opatia között, illetve másútt Szerbiában. Most Előrelépünk most már végre, vagy folyamatosan a múltba tekingetünk, és ezt elemezgetjük? mondjam, én nem mondtam azt, hogy Szerbia szeretne hozzáférni a tengerhez. Vicceltem. Azt mondta, hogy Szerbia az egyetlen adriai kezdeményezésben résztvevő ország, amely nem, amelynek nincsen tengeri hozzáférése. Hát persze, mindig is szerettünk volna, történelembe visszatekintünk, mindig is szerettünk volna a tengeri, tengerhez hozzáférni, de most erre nincsen, egy, nincsen lehetőség, és ezt, ez nem követendő politika most számunkra. Ami Horvátországot illeti, illetve Piemont régióját illeti, ez nagyon fontos példát kell, hogy mutasson számunkra a demokrácia példáját. Most akkor végre a jövő fele fordulunk, vagy folyamatosan hátra nézünk, hátrafele nézünk. Hadd hangsúlyozzam még egyszer, elítélünk minden olyan politikát, amely a stabilitást, az egyenlőséget és a békét fenyegeti a Balkánon. Ebbe bele tartoznak a neonáci szólamok, legyenek ezek Szerbiában, Horvátországban, vagy amikor Nagy-Albániáról beszélnek, vagy a belgrádi futballmeccseken éltetnek Éltetik Nagy Albániát. Ez nem volt egyszerű, de készen vagyok arra, hogy igyekezzek a, a, Horvátországgal való kapcsolatok normalizációján dolgozni, és ezt valahogyan meg kell oldani, és a jövő fele kell nézni. Teljesen mindegy, hogy milyen kormány van Horvátországban nem tudja az ember megválasztani, hogy hova szülessen, nem tudja megválasztani a, a, a múltját sem, de a jövőjéről dönthet. Persze különböző nyilatkozatok hagyják el a balkáni politikusok száját, de ez nem változtat azon, hogy együtt kell élnünk, egymás mellett kell élnünk. Köszönöm, Lucsics úr. Thank you very much once again. Uh, thank you very much for... Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy eszmét cseréljünk a nyugat-balkáni országok európai perspektívájáról. Köszönjük a bátorító szavakat. Nagyon röviden szeretnék két megjegyzést tenni. Először is elhangzott egy kérdés a jogalkotási reformokról. Talán emlékeznek rá, hogy miután az alkotmányos módosításokat végrehajtottuk parlamentünk előtt, most vita folyik egy jelentős reformcsomagról, és remélhetőleg az elkövetkezendő heteken belül ezeket el is fogadjuk ez már folyamatban van. Ez azt jelenti, hogy a bírósági függetlenség és elszámoltathatóság vonatkozik az ügyészségi hivatalra, a különleges ügyészségi hivatalra, illetve a bírók feladatköreire, illetve egy korrupció elleni küzdelem reformcsomagja is folyamatban van, illetve elfogadás alatt áll, érdekkonfliktus, témájában pártfinanszírozás és a parlamenti képviselők vagyonnyilatkozata esetében ez a következő cselekvési csomagunknak része, úgyhogy remélhetőleg ezt a törvénycsomagot el tudjuk fogadni, és ez egy nagyon jó, szilárd kiinduló pontot, alapot jelent ahhoz, hogy folytathassuk a munkánkat, ami egyébként bizonyítja a végrehajtott reformok eredményességét is, aztán pedig a roma lakosság, a roma népesség eh, szociális integrációjára utaltak. Ez az egyik prioritásunk az emberi jogok területén. Számos intézkedést hoztunk már annak érdekében, hogy az integráció céljait megvalósítsuk, a szociális jólét, oktatás, munka, erőpiac területén szerintem elég jó eredményeket értünk el, de még nagyon sok feladat van hátra, aztán ott van a diszkrimináció ellenes, illetve a, igen, a diszkrimináció ellenes tanács, ami ugyanezekkel a feladatokkal foglalkozik. Az EU-val együtt, illetve a különböző ENSZ hivatalokkal együtt igyekszünk ezeken a területeken is előrelépéseket elérni. Köszönöm szépen! Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr! most németre fogok váltani, mert először angolul beszéltem, ugyanis mind a ketten Nikola Populovski a frankofoni értekezletről érkeztünk, a frankofónia értekezletről erre az eseményre, ahol Koszovó független államként, tehát koszovói köztársaságként kapott csatlakozási lehetőséget legközelebb, tehát franciául fogok beszélni, de most németül fejezem be. Hölgyeim is uraim! Nagy öröm számomra, hogy Koszovval kapcsolatosan nem hangzott el sok kérdés. Megpróbálok állást foglalni ezekben a kérdésekben, de azt hiszem a legfőbb kérdés az, hogy a régió hogyan fog kinézni az elkövetkezendő öt évben. Ez a legfőbb kérdés, hogyan fest majd a nyugat-balkáni régió az elkövetkezendő öt évben. Beszéltem korábban arról, hogy van egy benyomás, miszerint stagnál a régió. Azt hiszem, az Európai Unió továbbra is elkötelezett a régió fejlődése mellett, de hogyha az Európai Unió az elkövetkezendő öt év során Mindenek előtt a konszolidációra, konszolidálására figyel oda a jelenlegi helyzetnek az unión belül, akkor talán nekünk is a balkáni országok részéről egy regionális konszolidációt kellene megvalósítanunk. Megpróbálom most elmagyarázni, mit értek konszolidáció alatt. Amikor a Balkánról van szó, akkor az én szemszögemből, illetve Koszovó szemszögéből a konszolidáció illetve a bővítés nem bővítést jelent, mint olyat, hanem konszolidációt. Bővítésről beszélhetünk Törökország esetében például, olyan országok esetében azonban, amelyek kulturálisan, történelmileg és kulturálisan mindig is európai országok voltak, ez egy konszolidáció. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy két nagy regionális kihívással szembesülünk, és a balkáni fejlemények a jövőben nagymértékben függnek ezektől. Az első kihívás a nyitott bilaterális kérdések formáját ölti. Meg kell néznünk, hogy a szerb és koszovói kapcsolatok normalizálását hogyan tudjuk előbbre vinni. Mi a magunk részéről készen állunk arra, hogy az elkövetkezendő három-öt év során tisztázzuk a nyitott kérdéseket Szerbiával, és egy megbékélést szeretnénk elérni ebben az időszakban a két nemzet számára. De eltekintve a koszovói és szerbiai kapcsolatok normalizálásától vannak más nyitott bilaterális kérdések is a régióban, amelyekről szándékosan nem fogok beszélni, mert hát itt ülnek mellettem a kollégák, akiket ez érint. A regionális kihívások Második aspektusa az államközé, közé megbékélését érinti, összefügg a gazdasági fejlődés hiányával, összefügg továbbá az infrastruktúra és a beruházások hiányával, de mindenek előtt a jogállamiság hiánya, a korrupció elleni küzdelem említetőit, a kisebbségi jogok, a média, médiumok szabadsága. Több kolléga is szót ejtett ezekről a problémákról. Ami Koszovót illeti, minket rendkívüli módon foglalkoztat az, hogy dolgozzunk az eljövendő években az ország további konszolidációján. Rengeteg ország elismert már bennünket független államként, sok regionális, európai és globális szintű szervezetekhez csatlakozhattunk tagként. Koszovó állam, különálló állam mindig is az, is, mindig is az lesz, és ezért szeretnék megkérni minden olyan európai országot, amely még nem ismert el Koszovót, hogy ismerjék el az országot. Ez erősítené mind Európát, mind Koszovót. Koszovói politikusként szeretném azt is kérni, hogy dolgozunk együtt azon, hogy jövőre egy pozitív döntés szülessen a polgáraink számára, és utazási szabadságot tudjunk biztosítani a koszovói polgárok számára. Koszovó részéről nagyon örültünk annak, amikor a Moldovai Köztársaságra vonatkozólag egy ilyen döntés született. Vízum szabadságot kaptak a, a polgárok. Azt hiszem, hogy a moldovai választások egészen máshogy alakultak volna múlt vasárnap, hogyha ez nem történt volna meg. Koszovóra vonatkozólag szükség van egy erős politikai akaratra, hogy a koszovói polgárok jövőre szintén vízum nélkül utazhassanak a Schengeni országokba. Brokor, még egyszer nagyon köszönöm, hogy a régióbeli kollégáimmal együtt meghívott engem erre a találkozóra. Nagyon hálásak vagyunk az Európai Parlamentnek, hálásak vagyunk a nemzeti parlamenteknek is, amiért ilyen nagy mértékű támogatást élvezhet Koszovó a részükről. Köszönöm. Az elnök úr sajnos mikrofon nélkül beszél. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a legfontosabb dolgokat sikerült összefoglalnunk, és ezek közül az egyik az, hogy most nem a történelmi igazságtalanságok korrekciója a feladatunk, hanem hogy biztosítsuk, hogy a jövőben nem kerül sor ilyen igazságtalanságokra. Ebben az összefüggésben a legfontosabb, hogy amikor standardekről és európai értékekről hallunk, akkor nem szabad az energiánk nagy részét arra fordítani, hogy a macedon nyelvet vagy azonosságot töröljük a progress reportokból, vagy más elemeket, amelyek alapvető emberi és demokratikus jogokat tartalmaznak. Támogatjuk a tárgyalásokat, ez lehetőséget ad a tagállamoknak, hogy az erőfeszítéseiket a reformokra koncentrálják. A reformokra szükség van a Nyugat-Balkánon, ez tény. Mindez nem olyan kontextusban folyik, hogy, tehát nem légüres térben folyik. Nagyon fontos, hogy ne ködösítsünk. Itt most Macedóniáról beszélünk. Nem azért nem kezdtük meg a tárgyalásokat, mert nem volt elég hosszú a folyamat, vagy, vagy nem felelünk meg a feltételeknek, hanem azért, mert nincs konszenzus. Egyesek azt mondják, hogy ha Macedónia hosszú ideig nem kap hiteles perspektívát Európától, ez problémákat okozhat. És ez összefügg a név kérdésének a megoldásával. Azt hiszem, hogy erre már nem kellene további energiát fordítani, azonban az igaz, hogy konszenzusra van szükség. Lehet, hogy most sikerült megmutatni nekünk, hogy az ellenzéki erők mindig dominánsak, és a tagállamok bizonyos előfeltételeket fogalmazhatnak meg, amelyek nem biztos, hogy mindig megfelelnek az Európai Unió elvének, és nem mindig a jogállamiságot tartják tiszteletben. Nagyon örülök, hogy a biztonsági tanács állásfoglalás határozatát említették, és a nemzetközi törvényszékét is. A nemzetközi törvényszék hangsúlyozta, hogy senkinek nincs joga, hogy a arra, hogy egy országra rákényszerítsen egy másik nevet, attól eltérő nevet, mint amelyet demokratikusan elfogadtak az országban. Mindez nem lehet oka annak, vagy nem állhat a, az útjában a tárgyalásoknak, illetve a Görögországgal való szorosabb kapcsolatok kiépítésének, hiszen közös politikai, gazdasági és stratégiai céljaink vannak. Ez kellene, hogy legyen mindannyiunk számára fontos ok, hogy igyekezzünk előrelépni. Nem szabad itt a nézeteltérést kifogásnak tekinteni. Nagyon sok dologban nem értünk egyet, mint ami előfordul sokszor. Macedóniában politikai etnikai kérdésekben nagyon sok eltérés van közöttünk belpolitikailag, de ami az Európai Unióhoz való közeledést illeti, ebben konszenzus van. és nem engedhetjük meg, hogy a név, nev, a név kérdése miatt Macedónia elessen ettől az európai perspektívától. A valóságot említették többen is, ezt ne felejtsük el. Az első ilyen realitás az az, hogy egyetlen tagállamot sem fognak megtapsolni azért, hogyha azt mondja, hogy ennek a hat országnak csatlakoznia kell az Európai Unióhoz. Ezzel szembe kell nézni. Van egy másik realitás, mégpedig az, hogy ha nincs hiteles európai jövő, akkor történelmi lehetőségeket szalasztunk el. Az egyik éppen most itt van előttünk. Az elmúlt évszázadban nagyon nagy átalakulásra került sor a Nyugat-Balkánon, az ottomán, de az oszmán birodalom vége, az első világháború, a második világháború, kommunizmus, és aztán után, kommunizmus vége után is vérontásra került sor, és most kerül sor az első olyan transformáció átalakulásra, amelynek, amelyet nem kísér vérontás. Ez kulcsfontosságú, hogy biztosítsuk azt, hogy Schumannnak és Monénak igaza, vol, igaza volt. Ez nem fog egy nap alatt megoldódni. Mindannyiunknak tiszteletben kell tartani a méltóságát és az önazonossági jogát. Köszönöm. Elnök úr mikrofon nélkül. Hvala lijepo, gospodine predsjedavajući. E, ja sam se isto opredijelio. Köszönöm szépen, elnök úr. Kollégámhoz hasonlóan én is úgy döntöttem, hogy most más, név, más nyelven szólok önökhöz. Talán sokan nyertek Jugoszlávia összeomlásával, mi azonban valamit elveszítettünk, a többnyelvűség. Most már többen regionális nyelvet beszélünk, anélkül, hogy lenne egy plusz nap az iskolában, amikor ezeket a nyelveket tanulhatjuk. Remélem, hogy ezt önök is értik és érzik. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az Európai Parlamenthez szólhatok, és a vita során a bosnyák nyelvet, anyanyelvemet használhatom, hallhatom. Remélem, hogy egy napon majd ebben az épületben is hivatalos nyelv lesz az anyanyelvem. Reménykedjünk ebben. Jugoszlávia összeomlása, ha nem következett volna be, akkor most nem ülnénk itt az Európai Unió várótermében. Most Sesejről nem fogok szólni, de ne, nézzenek csak rám, hogy milyen szimbólumot hordok itt a kabátom hajtókáján. Most nem Sesejről beszélek, hanem ezt a szimbólumot Szerebrenica emlékére szeretném itt hordani a kabátomon, ami emlékeztet minket arra, hogy milyen szörnyűségek következtek be a háborúban. Ezt a történetet tehát zárjuk le azzal, a sesely kapcsolatban meghozott ítélet, és emlékezzünk meg a szerebrenyicai eseményekről a régió egyik országában, vagy itt az Európai Parlamentben lezárásképpen, illetve zárjuk le ezt a múltbeli történetet. Köszönöm tehát a kérdéseket. Ami a bosznia-hercegovinai helyzetet illeti, azt hiszem, hogy jó úton haladunk, de talán túl lassan. Vagy lassan, de legalább a jó úton. Kétféleképpen is lehet nézni ezt a dolgot. Sajnálatos módon nem tudtunk még kormányt alakítani, valószínűleg évvég előtt erre nem is kerül sor. De ez a kezdeményezés, hogy elutazzanak jövő héten Szarajevóban, ez a londoni, berlini vagy német-angol kezdeményezés, nem csupán német-brit kezdeményezés, hanem egy logikus következménye a tanács döntéseinek. Úgyhogy talán ez lesz a következő logikai lépés a kezdeményezéssel kapcsolatban, hogy közös EU kezdeményezést legyen, vagy euróatlanti kezdeményezés, hogyha az óceán másik partjáról is támogatják azt. Ezt a kezdeményezést arra lehetne felhasználni, hogy egy újfajta kormányt hozzunk létre Bosznia-Hercegovinában, használjuk platformként annak érdekében, hogy egy új reformkormány alakuljon meg ezt a platformot használjuk fel arra, hogy a megfelelő kormány jöjjön létre. Tehát ez a kezdeményezés mindenképpen üdvözlendő. Ezt pedig valódi lehetőségként tekintjük Bosznia-Hercegovina számára. Ami pedig Oroszország, illetve a radikális iszlám befolyását illeti Bosznia-Hercegovinában. Egy légüres tér jött létre a euróatlanti csatlakozási folyamat megakadásával az európai perspektívát nem szabad elmozdítani, ugyanis ez a légüres tér magához vonz valamit, ami feltöltheti azt, legyen az orosz befolyás, vagy iszlám radikalizmus. Remélem, hogy ez nem következik be. Azt remélem ugyanis, hogy Bosznia-Hercegovina számára az európai utat soha nem fogják megkérdőjelezni. Természetesen az sem szeretném, hogyha bármely más országnak valamilyen gondja lenne azzal, hogy Bosznia-Hercegovinának legyen európai jövője. Úgy hiszem, hogy valamennyi ország, valamennyi etnikum számára egyértelmű, hogy az utunk Európa felé vezet. Illetve a NATO felé remélem, hogy talán ott nem haladunk annyira, gyorsan, mint az EU-val kapcsolatban, de remélem, hogy megszületnek a megfelelő döntések. És egy utolsó szót szeretnék még szólni az alkotmányról. Az alkotmányunk még mindig angol nyelvű, ugyanis azt nem fordítottunk még le saját nyelvünkre, úgyhogy talán egy újabb alkotmányt kellene írnunk a saját nyelvünkön, és talán egy B- besorolásra törekedhetünk. Ez a Dodik úr népszavazással kapcsolatos kérdését illeti. Nem hiszem, hogy a referendum a népszavazás megfelelő megoldás lenne. Szerintem ez egy őrült lépés lenne. Sőt, a Daytoni megállapodás nyilvánvaló megszegése és a Daytoni megállapodás megszegése pedig nemzetközi beavatkozást tesz lehetővé, a nemzetközi közösség pedig ezt nem engedi. Úgyhogy remélem, vagy azt gondolom, hogy senki nem lesz olyan őrült, hogy ezen az úton haladjon. Végezetül elmondanám, hogy nagyon fontos számunkra, hogy a házi feladatunkat elvégezzük, de tegyük meg azért, mert ez fontos szükséges Bosznia-Hercegovina számára. És azért is, mert nincs más perspektívánk. Együtt kell élnünk, egymással együtt kell élnünk, el kell felejtenünk a negatív konnotációkat. És talán ünnepelnünk, üdvözölnünk kellene a különbözőségeinket remélnünk, hogy Európa is támogat minket, hiszen egység a sokszínűségben, ez az unió mottója. Ez talán olyan elem, amit ö, szintén támogathatunk. Elnézést kérek, hogy én sokat beszéltem, de az anyanyelvemet nagyon szívesen használtam. Hát- Köszönöm szépen, ez az utolsó mondat talán jó zárszó volt. Köszönöm szépen a külügyminisztereknek, hogy elviselték ezt a parlamenti ülést, ezt a vitát. Köszönöm a hozzászólásaikat, és még egyszer szeretném elismételni, hogy számunkra többségben teljesen világos, hogy továbbra is kiállunk a nyugat-balkáni bővítés mellett. Nyilvánvalóan a bilaterális és országon belüli problémákat meg kell oldani, ezt nem kell mind újra elismételnem biztosan. Tudja mindenki, hogy miről van szó, és a globális stratégiai okokból kifolyólag is konstruktív módon, és mielőbb meg kell oldani ezeket a kérdéseket. Ami a Nemzetközi Büntető Törvényszék kérdését illeti, számomra egy- egyáltalán nem világos mindmáig, hogy ez a bíróság milyen célt is szolgál, ha már ilyen helyzetet teremtett. Mindenkit bajba hoznak. Nem tudom, hogy elgondolkodtak-e azon, hogy milyen helyzetet teremtenek, de hát lehet, hogy ezzel egyszer majd külön kellene foglalkozni, függetlenül ettől a konkrét esettől. Köszönöm a nemzeti parlamenti kollégáknak a jelenlétet. Köszönöm az eszmecserét nekik, amelyet az elmúlt két nap során folytattunk. Én a magam részéről nagyon gyümölcsözőnek éreztem. Ezt a munkát remélem önök is így érzik. És remélhetőleg meg tudjuk majd ismételni ezt a rendezvényt legközelebb talán felkészülve a júniusi védelmi csúcs találkozóra meghívhatnánk a NATO főtitkárát is. Talán február másodikán lesz erre alkalom, nem tudjuk egyenlőre még, hogy megvalósul-e ez a találkozó, de azt hiszem már most beírhatják a naptárokba. Délután folytatjuk a munkát, aki még itt van délután, az nyugodtan részt vehet az ülésen felolvasom gyorsan a napi rendi pontokat. 15 órakor egy órás megbeszélést folytatunk Mikhail Hodorkovszíjjal. 16 órakor Libanon miniszterelnökével folytatunk eszmecserét, és 17 órakor pedig eszmecserére kerül sor Bernardino Leonnal a líbiai helyzetről. Úgyhogy akit érdekel ezen témák bármelyike, nyugodtan részt vehet, szeretettel várjuk. Máskülönben pedig, aki nem vesz részt a délután ülésen, annak kellemes hazautat kívánok, jó étvágyat az ebédhez, és remélem találkozunk hamarosan újra. És addig nem találkoznánk, akkor természetesen áldott karácsonyi ünnepeket is kívánok. Köszönöm, hogy itt voltak.